Guten Morgen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Németül fogok beszélni. Németül beszélek, hogy a tormácsokat megörvendeztessem ezzel is. Nos tehát, ma reggel azért ültünk össze, hogy meghallgassuk a négy magyar minisztert, illetve államtitkárt saját tárcaikról, sportról, oktatásról, kultúráról és szo szociálpolitikáról, a saját tárcáik témáról beszámoljanak. Szeretnénk tájékoztatni a minisztereket arról is, amit vel jelen pillanatban a szakbizottság foglalkozik. hiszen a magyar elnökség tovább folytatja a munkáját majd, és van egy, egy olyan jogalkotási dossziéja és téma, amelyet a magyar elnökség fog minden bizonyal lezárni, ez pedig az Európai Örökségi Díj. Ezt valószínűleg a magyar elnökség során le tudjuk zárni, ha a tanács is megmozdul ez irányban. Ugyanakkor nagyon sok érdekes téma merül fel. Cver úr, a volt szlovén kultuszminiszter, a jelentést készített a Youth on the Move-ról, a mozgásban az ifjúság témáról, amely nem annyira program, mint inkább egy eszköz, mely az ifjúsági és oktatási politikátnak igyekszik lendületet adni, illetve a két témakört összekapcsolni. Aztán Marie Teresa Sanchez Smith, Schmidt a kultúra és a kreatív ágazatok, iparágazatok témában készített jelentés. Ez is fontos a válság idején, mert nagyban viheti előre akár a bruttó nemzeti össztermék növekedését is, és a kultúra és a gazdaság közötti kapcsolatrendszert ö, hangsúlyozza. Aztán Hannibal asszony, brit képviselő, az oktatás, az Európai Unióban folyó oktatás témájában készített jelentést, a korai oktatás, gyermekkori oktatás témájában készített jelentést. Jól tudjuk, hogy a szubszidatás demokleszi kardja lebeg a fejünk felett. Ez azt jelenti, hogy senkire sem tudunk semmit rá erőltetni európai szinten, csak tárgyalni tudunk ezekről a témákról, és a bizottság és a parlament csak ösztönzéseket adhat a tanácsnak, és aztán a tanács kell, hogy döntsön ezekben a kérdésekben. A következő jelentés, amelyről beszélni szeretnék, Boris lengyel képviselőtársunk jelentése, az európai mozit érintő kihívások és lehetőségek a digitális korszakban címet visel a jelentés. Fontos téma ez is. Ugye a, filmek, a film téma fontos számunkra, hiszen a filmipar egy olyan eszköz, ahol a mi történeteinket, az európai történeteket lehet elmesélni széles közönség előtt. Aztán a kollégánk, aki mindig a laptopjában merül, olasz kollégánk, témája a kulturpolitika a külügyi szolgálatban címet viseli. Reméljük, hogy az újonnan felállt külügyi szolgálat az Európai Uniónak figyelmet szentel az európai kulturális vetületeknek, nem csak a gazdaságnak, energiapolitikának, pénzügypolitikának szentel figyelmet, hanem a kultúrának, kulturpolitikának is. Ezért fontos ez a jelentés. Eston asszony kezébe kell kerüljön, reméljük, hogy majd sikerrel forgatja Nos, ennyit szerettem volna mondani magyar vendégeinknek az általunk mostanában végzendő munkáról, szakbizottságunk témáiról. Reméljük, hogy ők is támogatják majd ezeket a témákat. Most pedig kezdjük a meghallgatásokat. Szene Attila, sportért felelős államtitkár az első a sorban. A, azt kérem önöket, hogy a miniszter úrnak az ő témájába eső kérdéseket tegyenek fel, a többi kérdés meg majd a többi államtitkárnak a tárcák feladatainak megfelelően. Tehát azok a témák, amelyeket kérdezni akarnak, viszont a többi államtitkár tárcához tartoznak, majd ott tegyék fel, igyekszem majd mederbe terelni az eszmecserét ennek megfelelően. Kezdjük meg tehát a meghallgatásokat, kérem vendégeinket először Szene Attilát, hogy ragadja magához a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is biztosíthatom elnök asszonyt arról, hogy az előz, előbb említett témákban Magyarország támogatni fogja maximálisan. Tisztelt Európa Parlamenti képviselők! Először is hagyd mondjam azt, hogy megtiszteltetés számomra, hogy mint sportért felelős államtitkár a mai napon beszámolhatok önöknek az Európa Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága előtt a magyar elnökség programjáról. A sport jelen uniós helyzetét elsősorban két tényező határozza meg – az alig több mint egy évben hatályba lépett Lisszaboni szerződés, valamint a múlt héten, január 18-án nyilvánosságra hozott Európai Bizottsági Közlemény. Az Európai Uniós sportpolitika jövőjét illetően a trió tagainkkal, tehát spanyol és belga partnereinkkel megkezdett munkát a közleményre alapozva folytatja a magyar elnökség. Mindez azt jelenti, hogy az EU tevékenysége szükség esetén a sporttal kapcsolatos tagállami szinten vállalt kezdeményezések koordinálására korlátozódik. Az EU tehát sportterületen csak ott lép fel, akár támogató, ösztönző intézkedésekkel, akár a későbbiekben pályázati támogatással, ahol létezik az a bizonyos uniós többletérték, amely túllép az egyes országok nemzeti programjain. Erre utal a bizottsági közlemény címe is, az európai dimenzió fejlesztése. Az EU többletértékéről, EU dimenzióról szükséges közösen megegyezésre jutnunk, és a későbbiekben indoklással alátámasztott érveket felsorakoztatnunk. Azért is, hogy a sport területe közvetlenül is részesedhessen uniós pályázati forrásokból 2014-től. Ebben a folyamatban fontos a sportszervezetek, azaz a nem kormányzati szektor képviselőinek meghallgatása hiszen a sporttevékenység, mint olyan, a sportszervezetekben zajlik. A párbeszéd vezetői szintjéről a belga elnökség tanácsi következtetéseket fogadott el, amelyeken, amelyeket igen hasznosnak tartunk. A tanács és a nem kormányzati szektor közötti párbeszéd további fejlesztésére vonatkozóan szeretnénk a fél év során meghallgatni a tagállamok javaslatait. A Lisszaboni szerződés elfogadását követően kialakult sportremények azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben mérséklődni látszanak. Múlt hónapban Vasziliu biztos asszony jelezte, hogy nem egyértelmű az új sportprogram bekerülése 2014-től az uniós programok közé. Sőt, várható, hogy a meglévő keretprogramok, mint például az ifjúság, kultúra, oktatás területének pénzügyi forrásait is jelentősen csökkenteni fogják. Számos tagállam célja folytatni a harcot a sportkeretprogram létrehozásáért. Ezen leszünk mi is. Hiszünk abban, hogy bár a sport alapvetően tagállami hatáskörbe tartozik, léteznek azok a területek, azok az értékek, amelyekhez az uniós cselekvés hasznos és szükséges. Ilyen például a sport társadalmi összetartozást erősítő potenciálja, akár a csapatokra, akár a nézőkre vonatkozóan. A sportban lehet megtanulni a szabályok tiszteletét, már gyermekkorban, nyelvi, kulturális és szociális különbségekre való tekintet nélkül. A fizikai aktivitás egészségre gyakorolt hatása közismert. E területen a tagállamok sokat tanulhatnak egymástól hivatalos adatok szerint two thousand and nine two thousand and ten során a bizottság six millió eurót meghaladó összeget biztostott az egészségvédelmet társadalmi befogadást önkéntességet a fogyatékosok akadálymentes közlekedését nemek közötti esélyegyenlőséget valamint a doping elleni küzdelmet célzó körülbelül 40 sportprojekt támogatására és az úgynevezett előkészítő az úgynevezett elő, előkészítő intézkedések keretében. 12 új projekt indul 2011-ben, és Magyarország ezek közül négyben vesz részt. Ezek között van olyan, amely a dopping ellen kíván hat hatékonyan fellépni, de akad olyan is, amely a bevándorlók társadalmi befogadását ösztönözni a sport révén, a sport területén. Ezt igen előremutató gyakorlatnak tartjuk. Ezért tartjuk fontosnak egy sportkeretprogram létrehozását a pénzügyi nehézségek ellenére. Emellett a tagállamoknak maradéktalanul ki kellene használni a strukturális alapok sporttal kapcsolatos lehetőségeit is, de ez nem jelenti azt, hogy azért, mert a sport az egyik legfiatalabb uniós kompetencia, ne részesüljön közvetlen uniós forrásokból is. Sok tennivaló van a sport uniós költségvetési pozíciójának javítása terén, és e tekintetben is számítok önökre, Európa parlamenti képviselőkre, hogy közös munkával, párbeszéddel elérjük célunkat, és előrelépés valósuljon meg az Európai Bizottság kezdeményezés kidolgozásához a sport keretprogramot illetően. Tisztelt képviselők! A sportuniós jövőjének kezdeti lépései állnak tehát a magyar elnökség figyelmének központjában. Mind a tanácsi és európai parlamenti munkában, mind pedig kiemelt magyarországi rendezvényünkön a sportminiszterek informális értekezletén. Ezért különös örömmel üdvözöljük a tényt, hogy az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a közleményt, amelyre alapozva a tanács májusi ülésén állásfoglalást tervezünk elfogadni. A dokumentum, amelynek előkészítését éppen a ma délutáni sport munkacsoportokon kezdik meg a tagállamok itt, Brüsszelben, várhatóan megerősíti az együttműködés kereteit az uniós sportpolitika terén. Számos, számos igen értékes irányt és prioritást jelöl meg. Ezek alapján tervünk az, hogy a tanács munkatervet határozzon meg a következő elnökség számára. Engedjék meg végezetül, hogy rövid tájékoztatást adjak a Magyarországon megrendezett eseményeinkről. Magyarországon két jelentős eseményt szervezünk az elnökség idején. Az első a sportminiszterek informális értekezlete Budapesten és Gödöllön február 22-23. Ehhez kapcsolódva az Európai Bizottság is Budapesten szervezi az EU Sport Fórum nevű nagyszabású rendezvényét, amelyre az európai sportszervezetek több száz képviselőjét várják Európába. A Sportfórum civil résztvevői és az uniós sportminiszterek egy együttes ülésen is részt vesznek, hogy eszmecseréjükkel hozzájáruljanak az uniós sport együttműködés kialakításához. Fő témánk Budapesten és Gödöllön tehát a sport uniós jövője lesz. Az informális sportminiszteri értekezleten felvetjük továbbá a senior sport kérdéskörét, amelyet igen fontosnak tartunk, és eddig nem szerepelt prioritásként. Ugyanakkor számos szállal kötődik Európa társadalmaihoz, az egészség javítása terén, de a generációk közötti párbeszéd javítása, társadalmi összetartozás erősítése terén is. Az értekezleten napirendre tűzzük a belga elnökség által elkezdett vitafolyamatokat, az uniós koordináció kérdéseiről és a dopingellenes küzdelemben is. Tisztelt képviselők, örömömre szolgált, hogy 2010. decemberében az Európa Parlament írásos nyilatkozatot fogadott el a sport támogatásáról. Remélem, hogy a jövőben is felelősségteljesen és támogatóan tekintenek a sportra, mint az európai értékek egyik kiemelt hordozójára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, miniszter úr! elég ígéretes dolgok is elhangzottak, de azt is hallottuk öntől, hogy vannak olyan emberek is, akik nem tartják sokra a sportprogramokat. Tegnap mi ezért tettük a dolgunkat, kijelöltünk egy sportért felelős jelentéstevőt, ő lesz a felelős a bizottsággal folytatott kommunikációnak. Fiszersz úr, ez a megbizottunk, neki adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! És köszönöm szépen, miniszter úr, önnek is a rövid előadását. A szakbizottságunk nevében szeretném üdvözölni Schmidt Pál volt kollégánkat is, aki időközben Magyarország köztársasági elnöke lett, ő a sport nagy barátja, és biztos vagyok abban, hogy a magyar elnökség alatt támogatást fog adni az Európai Parlamentnek és a magyar elnökségnek, hogy minél többet elérjünk. Három kérdést szeretnék önnek feltenni. Az első, Gondolom hallott már a bizottság közleményéről Vasziliu biztos asszony a sport európai dimenziójának a továbbfejlesztéséről adott ki egy közleményt. Érdekelne, hogy mi erről a véleménye. A második kérdésem az Európa 2020 stratégiára vonatkozik, természetesen a sport területén. Az ön véleménye szerint hogyan tud a sport hozzájárulni a stratégia, a célok megvalósulásához? Még egy dolog, ami nagyon fontos számunkra, a sport területén a költségvetés, a többéves költségvetés. Tudjuk, hogy éppen jelenleg, amikor az EU hatásköröket kapott jogot a Lisszaboni szerződés 135. cikke alapján a sport területén is, Nos, pont most felmerült egy probléma. Nincsenek erre betervezve pénzek az EU költségvetésében, és kérdezem, hogy mik a tervei önnek. Trüppel képviselőasszony parancsoljon. Nincs bekapcsolva a mikrofon a mikrofonokkal elég sok problémánk van, de most működik. Előről kezdem. Szeretném visszat, szeretnék visszatérni arra, amit Vassziliu biztosasszony tegnap este mondott állítólag, miszerint a középtávú költségvetésben valószínűleg nem veszik fel a sportprogramokat, és a többi programban is költségeket lefaragják. Ez elég nyomasztó, bár ez a valóság, és ez szerintem nincs összhangban a szerződése sem, hiszen a szerződés új hatásköröket ad a sportterületén. A parlament és a e, bizottság most szembesült egy ilyen helyzetre, de szerintem világosá kell tennünk Vasszilió asszonynak, hogy ezzel nem értünk egyet. Pont most 2011-ben hallunk ilyeneket, ez szembe megy a céljainkkal. Szeretném tudni, hogy a magyar e, soros elnökség hogyan reagált e, a biztosasszony bejelentésére. Köszönöm szépen, Takula kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy finn-ugor szellemiségtől áthatva kezdem el a hozzászólásomat. A finn oktatási minisztérium egyik tisztviselője a sportról szólva említette, hogy milyen sok aranyat nyertek a magyarok, például a Helsinki olimpián, és utána Attila is bajnok, és számos érem birtokosa, és most ő lett a sportért felelős államtitkár. Ennek nagyon örülünk, és nagy várakozásokkal tekintünk a magyar elnökség felé ugyanis tudjuk, hogy önök nagyon elkötelezettek a sport mellett, és Schmidt Pált is jól ismerjük, aki ennek a szakbizottságnak öt évig tagja volt, és szívügyének tekintette a sportot ő is. Tudjuk, hogy beruházásokra van szükség a sport területén. Egy euró befektetés a sportban két eurót hoz a konyhára a társadalmi szociális tevékenységek területén. És ez az üzenet el kell, hogy jusson a többi döntéshozóhoz is, nem csak azokhoz, akik ezt már úgyis tudják, hanem hát elég sok a tudatlansága, meg nem értés ezzel kapcsolatban. Szeretném önt bátorítani és visszatást adni önöknek a nagyon ambiciózus programjukhoz. A, szerveznek Budapesten egy, egy informális miniszteri találkozót a sport területén, és tudjuk, hogy nagyon nagyok a várakozások a sportterületén dolgozók körében, hiszen önök a sportnak prioritást adnak, és ez egy nagyon nagy előrelépést jelent ugyanis a bizottság fellépése és nyomán ha vannak is kételjünk, de tudjuk, hogy most már megvan a jogalap, a sport ügyében hatáskör kaptunk, és önöket bátorítani szeretném alapvetően arra, hogy minél becsvágyobb terveket próbálnak megvalósítani. Most kell ütni a vasat, amíg forró, azt hiszem, hogy valamennyien ide, hogy lássunk a munkának. Boris kollega parancsoljon. Köszönöm a miniszter úrnak egy roppant optimista beszámolót hallhattunk tőle a Lisszaboni szerződés lépését követően. E, az Európai Bizottság roppant aktív volt a sport politika e, terén, keresi a módját annak, hogy mi a legcélra vezetőbb eljárás rend. A sportprogramok fontosságát a magyar miniszterelnök is osztja. Most, hogy a sportpolitika végrehajtásának megvan a szerződéses alapja az Európai Unióban, most már csak a projektek végrehajtására kell megtalálni a finanszírozási forrásokat. Ezért arra kérem állam titkár urat, hogy ő is tegye meg mindent annak érdekében, hogy a jelenlegi pénzügyi időszakban még megmaradó pénzeket próbáljuk sport célokra átcsoportosítani, amennyiben lehetséges. Ezért, államtitkár úr, azt kérem öntől, hogy folytassa a munkáját ezen a téren. Köszönöm. Thank you, thank you. Köszönöm, köszönöm, miniszter úr. Világos és érdekes bemutatást tartott arról, hogy a magyar elnökség mit tervez. Én arra megjegyzés, az a megjegyzéshez kapcsolódnok, miszerint az idősek körében a sport fontos. Erről korábban nem nagyon cseréltünk eszmét, holott nagyon sok társadalmi egészségügyi pozitív hatása volna. Kérem, hogy fejtsek kicsit bővebben e területen mit terveznek konkrétan tenni majd. Tökés. Tőkés úr. Elnök asszony, tisztelt miniszter úr, ha van olyan téma, amit európainak nevezhetünk, akkor a sport biztos, hogy közös ügye valamennyi országnak, valamennyi tagállamnak, úgyhogy nagyon nagy hiba volna kihagyni a sportprogramot az európai Unió költségvetéséből. Éppen ezért eh, javasolnám a bizottságnak, a kulturális bizottságnak, hogy eh, minden befolyását vesse latba annak érdekébe, hogy eh, egy sportprogram épüljön be a, 20 a 2020-as európai stratégiába. Nemrégen Cene eh, Attila eh, miniszter úr védnöke volt egy eh, nagyváradi romániai centenáriumnak, ahol románok és magyarok együtt ünnepelték a nagyváradi atlétikai sportklub száz éves évfordulóját sportdiplomáciai szempontból is rendkvül fontos a sport közelti az országokat a nemzeteket közismert hogy a sport közös nyelvet jelent valamennyi ország között. a harmadik pont amivel befejezném hozzászólásomat az az ifjúság megszóltása. közismert hogy az európai unió nehezen tudja propagálni, népszerűsíteni önmagát, programját. Ez állandó kommunikációs gond. Ha valami, akkor a sport az eljut az ifjúsághoz, megszólítja az ifjúságot, és ezért is egy többlet haszon a sportprogramnak a ö, kialakítása és a prioritások közötti elfogadása. Milyen esélyt lát miniszter úr arra, hogy ez a sportprogram megvalósuljon, és mit tudunk tenni ezért, Doris Pák elnök asszony, hogy valóban bekerüljön a program az európai stratégiába. Köszönöm. Ms. McLaughlin. Thank you. Um, I welcome... Köszönöm. Köszönöm, mondj meg Clarken asszony. Nagyon jó volt hallani, hogy a magyar elnökség számára ilyen fontos terület a sport. Nagyok a várakozások, ahogyan is említette. Igen, valahonnan meg kell találni a költségvetésben a pénzt a sportprogramokra. Azonban a még rendelkezésre álló időben, 2014-ig azt kell megtalálni, hogy hol van a hozzáadott érték, az európai hozzáadott érték, és hogyan tudjuk eh, helyben ezeket a programokat valóban végrehajtani, hiszen fontos, hogy a helyi sportkezdeményezésekhez eljussunk. A kérdésem az, hogyan kívánja ön ezt elérni, hogy ne csak a eh, magas szinten, a nemzetközi szinten, hanem a helyi szinten is elérjék a sportszervezeteket főként a helyi sportszervezetek nem tudják megjelenteni a véleményüket a sportfórumon, ezért nem tudom, hogy hogyan kíván hozzájuk eljutni. És az utolsó kérdést Vigyázki képviselő teheti fel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, a magyar elnökség, ahogyan hallottuk, különleges intézkedéseket kíván eh, tenni olyan eh, országokkal kapcsolatban, amelyek eh, az Európai Unió keleti partnerségének a tagjai. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szene miniszter úr, a szó. Én köszönöm a lehetőséget. Hát megpróbálom a megmaradt időkeretbe összefoglalni, azért hál' Istennek elég sok kérdést kaptam, és ezt köszönöm. Elsősorban az első kérdés hiszem a, a közleményre vonatkozott mi nagyon örülünk, hogy az Európai Bizottság január 18-án elfogadta ezt a közleményt, aminek a címe Developing the European Dimension in Sport. A trió partnerekkel, a spanyol, belga partnereinkkel, a tagállami kollégáinkkal nagyon vártuk ezt a közleményt és ennek a megjelenését. Ő, mint a Lisszaboni szerződés életbe lépése utáni első sporttémájú bizottsági kezdeményezést, és hát a közlemény meghatározza a magyar elnökség sportterületén végzett munkáját, és erre a közleményre alapozva egy rövidtávú munkaterv kidolgozásán dolgozunk, a tagállami partnerekkel való megvitatását és elfogadását tűztük ki célul. Ö nem tudom, hogy ez kielégítő volt ez a válasz. Tudok bővebben is erről, de azt gondolom, hogy számunkra teljesen egyértelmű, hogy mik ezek a célok, és örülünk, hogy a közlemény egy olyan irányvonalat ad nekünk, ami alapján el tudunk kezdeni dolgozni. A második kérdés az EU 2020 kapcsán, eh, hogy hogyan tud hozzájárulni ez a stratégia a célkitűzéseink megvalósításához. Hát azt gondolom, hogy a sport területére vonatkozóan nagyon nagy mértékben tud hozzájárulni, ugyanis kiemelt, eh, ezekhez a kiemelt eh, célkitűzések megvalósításához a sport specifikus és horizontális jellege miatt. Tehát könnyen alkalmazható cél elérése, eléréséhez is, mint eszköz a sport. Például a társadalmi kirekesztettségben élő népesség aránya csökkenjen, a sport nagyszerű eszközként szolgál, a hátrányos helyzetű csoportok integrálódása elősegíthető ezáltal, de hozzájárulhat a mobilitás és a foglalkoztatás növeléséhez is. Ismerjük a sport jótékony egészségügyi hatásait, melyek által csökken a betegségben töltött napok száma, és nő a teljesítmény. Erre majd még szeretnék visszatérni, hogy itt hogy kapcsolódik ez a gazdaságossághoz, és hogy miért fontos az, hogy mi harcoljunk azért, hogy a sportnak legyen keretprogramja, és hogy mindenképpen tudjunk több ö, ö, anyagi feltételt biztosítani a sportnak, hiszen minden, ahogy elhangzott, minden sportra fordított egy euró, mondjuk ezt. Mi Magyarországon egyelőre még csak saját forintunkban tudunk gondolkozni, de legalább a dupláját hozza vissza. Hogyha ezt hiszünk benne, és mint sportembernek én nekem így kell hozzáállnom, hogy hiszünk benne, hogy ugyanez egy nem egy rövid távú, egy hosszú távú célkitűzés, akkor mindenképpen ennek meg lesz az eredménye a gazdaság szempontjából is. Tehát a sportot már nem csak versenysportként kell akkor kezelni, és nem szabad össze szembeállítani a versenysportot egy szabadidős sporttal, vagy amatőrsporttal, vagy akár az idősek sportjával, mert minden területen amit befektetünk a sportba, az vissza fog jönni, és a gazdaságot hatékonyabbá teszi, és növeli minden ország, külön-külön minden tagállam gazdaságát, és ezt azt gondolom, hogy abszolút európai dimenziónak tekinthetjük. A következő kérdés a költségvetésre vonatkozott. Hát ugye az Unióban a keretprogramok kialakítását minden esetben igen részletes, évekig tartó politikai és szakmai tervezés előz meg. És bármilyen keretprogramra csak is az Európai Bizottság tehet javaslatot, a következő lépés a tanács és az Európai Parlament együttes döntése szükséges. Tehát nyilván én most tulajdonképpen, ha szabad ezt mondani is tetszik, lobby tevékenységet végzek az Európai Parlament eh, képviselői előtt, hogy igenis ne csak egyedül kelljen küzdenem azért, hogy sport keretprogram legyen és legyen több anyagi forrás európai dimenzióban a sportra, hanem nyilván egy közös összefogással tudjuk azt elhitetni saját magunkkal elsősorban, illetve másokkal is, hogy a sportot nem csak versenysportként kell tekinteni, és nem azt kell néznünk, hogy a finn kollégámat én meg tudom-e verni az olimpián, vagy nem, hanem abszolút egy olyan dimenzióban kell nézni ezt a sportot, talán el is kell felejteni a sportot, mint ilyen szó, hiszen a sport egy nemzetközi szó mindenhol, mint sport, sport ahogy mondjuk, mindenhol értjük, de mindig csak a, a látható idolokra, a tévében látható élversenyzőkre gondolunk, amikor sportról beszélünk. Persze természetesen erre is szükség van, és az egyik legutolsó kérdésem is erre vonatkozott, bocsánat, hogy itt csapongok, de az egyik legutolsó kérdésben is az volt a kérdés, hogy a sportból hogy jön vissza a pénz, és hogy fogunk több, jobban fókuszálni a versenysport helyett a szabadidősportra, a tömegsportra, a mindenki sportjára. Nem szabad, ahogy mondtam, nem szabad szembeállítani a versenysportot a tömegsporttal, akár az idősek sportjával, hiszen ahhoz, hogy mi a sportot, mint olyat, európai szinten megszerettessük mindenkivel, és elfogadtassuk, hogy ez a hétköznapi életünk része, létünk része, ahhoz kellenek és hiányoznak azok az idolok, amik minden, hál' Istennek minden 27 tagállamban megvannak, és azt gondolom minden 27 tagállam büszkélkedhet olyan verseny sportban szerzett idolokkal, ikonokkal, akik a nemzet büszkeségei, és ő miattuk azt gondolom, hogy minden nemzetben nagyon sok kisgyerek, nyilván a szülők segítségével, a család segítségével, de nagyon sok kisgyerek kezd el sportolni, és amikor elkezd sportolni, akkor még majdnem mindegy, hogy ő belőle versenysportoló lesz, vagy csak megszereti a sportot. Vasiliu asszony, én azt gondolom, hogy nagyon határozott a biztos asszony. Azt látom, hogy Madame Pak egy még határozottabb személyiség, ha lehet ezt mondani, és nagyon örülök neki, hogyha, hogy ez megfogalmazódott, <laughs> hogy ez megfogalmazódott <laughs> hogy ez megfogalmazódott, hogy igenis eh, kaptam egy kihívást itt a képviselőktől, hogy eh, tulajdonképpen még többet, kevés az, amit eddig tettünk sport területén, és igenis harcolni kell akár visszamenőleg a mini programért, ami a 2011-13-at eh, jelenti, de nyilván 2011-ben, 12 ben az lesz a fő feladatunk, hogy a 2000, legalább a 2014 és a 2020 közötti időszakra olyan sportkeretprogramot találjunk ki, és tényleg a programot kell kitalálni jól, hogy az mindenkit, mind a 27 tagállam elfogadását megnyerje, és fontosnak tartsa, hogy igenis tagállami szinten is küzdeni kell külön-külön azért, hogy erre érdemes áldozni, és sajnálom, hogy ezt kellett mondanom, hogy akár az oktatás, a kultúra és az ifjúság területén és esetleg csökkenhet a, a büdzsé, de azt gondolom, hogy ez a négy terület abszolút összekapcsolódik, mint ahogy mi egy minisztérium alá vettük az oktatást, a szociális ügyeket, a kultúrát, és hát nyilván ez a négy terület, ami össze, összekapcsolódik, ezek fölött áll egyébként, ha szabad ezt mondanom, és nyilván itt nem minősítve a bizottság munkáját, de az egészet tulajdonképpen, mint ahogy szoktuk mondani, az egészség a legfontosabb, tehát az itt tulajdonképpen, ha a sportot csak egészségügyi vonulatában tekintjük, akkor már megérte erről beszélni, és már megérte erre pénzt áldozni, pénzt költeni, és megérte ráfordítani, még annak ellenére is, vagy annak kárára, ha esetleg a szűkös anyagi helyzetben valahonnan máshonnan kell ezt a pénzösszeget átcsoportosítani. Egyébként a, a magyar elnökség, én megkaptam azt a kérdést, hogy az idősek sportja. A magyar elnökség eh, mindenképpen szeretne arra fókuszálni nagyon erősen, nem csak azért, mert már én is kiöregedett versenysportoló vagyok, és már csak szenior kategóriában indulhatok, hanem azért is, mert ezeknek a, az európai versenyeknek van, van egy olyan angol megfelelője, hogy Masters. Tehát tulajdonképpen Masters Championship. Mi arról beszélünk, amikor megprób- hát, idősebbeket úszásban, a saját szemem láttára, én sem akartam elhinni, rendezünk úgy Európa bajnokságokat, vagy akár a 27 tagállamnak a bajnokságát is megszervezhetjük, ahol 94 éves sportolók pár éve tanultak meg különböző úszásnemben, úszásnemet, és versenyeznek és országról országra járnak. Tulajdonképpen ez a turizmus része is, de azt gondolom, hogy itt a sport, megint csak a sport a kulcs szereplő, és hogyha egy ilyen mozgalom meg tud mozgatni csak egy sportágon belül 8000 embert és a hozzá tartozó családtagokat, akkor gondoljuk el, hogy az a rengeteg sportág, amit nem is tudunk összeszámolni, mert minden tagállamnak különbözőek a preferált sportágai, mennyi amatőr versenyzőt tud megmozgatni minden korra és nemre való tekintet nélkül. Tudom, hogy ez nagyon fontos, hogy a nőket is bevonjuk itt a, az, az önkéntesség éve során, hogy minél többet tudjanak ők is sportolni, és abszolút meglegyen az az arány, hogy a sportot ne csak a férfiak nézzék, és ne csak a férfiak műveljék, és ne csak a férfiaknak legyen idejük sportolni, hanem ez tényleg a sport mindenkié. Tehát Magyarországon a magyar elnökség alatt van egy olyan szlogen, hogy a sport mindenkié, korra nemre való tekintet nélkül, és mi nagyon szeretnénk elérni azt, hogy elérjük az európai átlagot, vagyis a nemzetünk, a magyar nemzet 25-30 a a 27 tagállamhoz hasonlóan 25-30 százaléka rendszeresen sportoljon. A rendszeres sportolást nem úgy képzeljük el, hogy heti egy vagy kettő. A rendszeres sportolás, amit tömegsportnak nevezünk, az az én olvasatomban, mint volt érsportoló, az a heti háromszori alkalom másfél óra. Legalább ez, amit az életünkből rá kell fordítani a sportra, és akkor valószínűleg, hogy ez megváltoztatja a sporttal való kapcsolódásunkat, a sporthoz való viszonyunkat. Természetesen a kérdések zöme arra vonatkozott, hogy mit fogunk tudni tenni azért a magyar elnökség alatt, hogy tudunk küzdeni, hogy sportkeretprogram és anyagi, anyagi támogatása legyen a sportnak európai dimenzió szinten. Hát erre annyit tudok mondani, hogy olimpiai bajnokként nagyon sportos fegyelemmel és türelemmel fogok dolgozni azon, de ha látom azt, hogy ennyi támogatást kapok, és ennyi, ennyi, ennyi kérdést, és ennyi, ennyi embernek fontos, akár itt a parlamentben, akár házon kívül, az, hogy a sport, a sporttal foglalkozzunk, és a sportról beszéljünk, és tényleg mindenkihez eljusson, akkor azt gondolom, hogy tudom, hogy nehéz dolgom lesz, de érezni fogom azt a támogatást, mint amit a versenyeken is éreztem, amikor több ezer szurkoló nekem szurkolt, vagy bármelyik versenytársamnak, és azt gondolom, hogy ezt tiszteletben tartva nyilván pontos fegyelemmel fogunk versenyezni, ha úgy tetszik, a többi szakággal, hogy a sportra is jusson elegendő forrás. Én azt hiszem, hogy körülbelül összefoglaltam, nem tudom, remélem, hogy mindenki kérdésére megnyugtató választ tudtam adni. Ha van még bármilyen felmerülő kérdés vagy, vagy konklúzió, azt nagyon szívesen várom. Köszönöm szépen, miniszter úr. Szeretnék egy észrevételt eh, tenni. Eh, tulajdonképpen vicc, eh, hogyha először, ugye ott benne bekerült a sport a Lisszaboni szerződésbe, és ugyanakkor megkérdőjelezzük azt, hogy mit tegyünk itt Európában a sportért hogyha a biztosasszony, vagy az egész bizottság már a fejében elvégezte a költségek lefaragását, akkor nincs mit tenni. Hogy mondjak valamit, miniszter úr? Hozzánk nem kell tulajdonképpen fordulnia, hogy adjunk pénzt, mert nekünk nincs pénzünk, önöktől kapjuk. A harcot, amit le kell folytatnia, azt a kollégákkal, a német, a francia, a holland kollégákkal kell majd lefolytatnia, és hát a saját pénzügyminiszterével is nyilván kell küzdenie. Ezt a harcot minél előbb el kell kezdeni, hogy a fejekben ezzel az ollóval már ne kezdjék el nyesegetni a költségeket. Ez nem lehet, nem voltam jelen, csak hallottam, de az nem lehet, hogy a biztos asszony olyasmiket mond, hogy hát nem lesz sportprogram. Ez nem megy, hát ez így nem létezik és talán ott hátul elbújnak a bizottság tisztelt képviselői, nekik mondom, adják tovább ezt az üzenetet, így nem lehet dolgozni. Hogyha a bizottság ki elkészítette, kiadta a közleményt. Most aztán elfelejthetjük, hogyha már kezdetű fogva tudjuk, hogy ezzel a szép szavakon kívül nem tudunk mit kezdeni. A szép szavak azok elszállnak. Kedves miniszter úr, ön nagyon erős, ilyen benyomást tett rám, ö, nálam többet tud ön tenni, én tudok hangosan beszélni, kiabálni, jó, mindent, amit kell, de ön, most ön az, akinek meg kell szerezni a pénzt és a biztos asszonyal szemben is legyen nagyon határozott, akkor talán el tudunk érni valamit Európában. Ha most már beletörődünk abba, hogy hát úgyse kapunk semmit, akkor nem tudom, hogy mi értelme van a politikának. Úgyhogy mi támogatjuk önt, ön pedig teszi a dolgát. Most pedig következő Hoffman Rózsa asszony oktatásért felelős államtitkár lesz a következő.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 Wie ich vorhin schon gesagt habe, Ahogyan már bejelentettem, az előbb eh, miniszterasszony a eh, szlovén eh, korábbi miniszterrel a Youth on the Move témában nekünk van egy ilyen kiváló jelentéstevünk. Tehát ő foglalkozik a Fiatalok Mozgásban programért, és a Youth on the Move keretében foglalkozik mindazokkal a programokkal, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a fiatalság valóban mozgásban legyen. Van ifjúsági programunk, oktatási program, sportprogram, amelyről reméljük, hogy tényleg megvalósul. És éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődéssel fogjuk meghallgatni azt, hogy ön milyen irányba állítja a váltókat majd az elnökségük idején, hogy az oktatási programok kapcsán a jó irányba menjünk. 15 eh, perc áll rendelkezésre, és ugyanúgy, mint a kollégájával, utána a képviselők tesznek fel kérdéseket. Önné a szó, Hoffman asszony. Csak egy pillanat, akik ott hátul áldogálnak, azokat kérem, hogy találjanak egy helyet és üljenek le. Rengeteg ülőhely van. Foglaljanak helyet, akik ott hátul állnak. Oh, kérem, üljenek le, hátul is. Nagyon szépen kérem, mindenki foglalja helyet. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Kitüntetett pillanata számomra, hogy a Magyar Köztársaság oktatásért felelős államtitkáraként állhatok, pontosabban ülhetek itt önök előtt, és beszámolhatok arról, hogy a Magyar Köztársaság Eh, hogyan készül az elnökségére az oktatás vonatkozásában. Eh, örömmel jelenthetem, hogy eh, minden jelenlevő és minden szakember véleménye szerint a magyar köztársaság jól felkészült erre az elnökségre. Ezt megállapították többen egyebek mellett Barózó elnök úr, amikor az elnökséget hivatalosan átvettük Budapesten január első napjaiban. Ennek dokumentumát itt tisztelettel átadom elnök asszonynak. Jól lehet az oktatásról kevés szó esik benne, de a 49. oldalon sok mindent összefoglaltunk benne, fogadja szívesen. Eh, az állam és kormányfők tavaly júniusban kulcsszerepet szavaztak az oktatási, oktatásnak és képzésnek. Így tehát a magyar elnökségi félév során kiemelt prioritásunk biztosítani az oktatás és képzés szerepének érvényesülését. Személyes elköteleződésem is igen erős az oktatáshoz, hiszen egész pályafutásomat tanárként, majd később parlamenti képviselőként az oktatásnak szenteltem. Volt alkalmam személyesen is megtapasztalni, és szakirodalmi tanulmányokból is Eh, tudomásul venni azt a tényt, hogy ami az iskolában ma történik, olyan lesz a holnap eh, nemzedéke. Ezért tehát az egyik legfontosabb terület számomra az oktatás, és azt is tudom pontosan, hogy az oktatás az nem csak pénzkérdés, jól lehet a jó oktatás drága, de ahhoz az is kell, hogy jó programok legyenek, tehát a drága oktatás attól lesz jó, hogyha sok programot, eredményes programot valósítunk meg, jól definiált célok érdekében. Magam ötödik éve parlamenti képviselő is vagyok, ezért nem áll tőlem távol a parlamenti munka. Szívesen veszem, hogy az Európai Parlament képviselőivel itt találkozhatom, és szeretnék önöket biztosítani arról, hogy az elnökségi fél évben, és természetesen később is mindig rendelkezésükre fogok állni, amennyiben erre igényt tartanak. Mi több, ezúttal tisztelettel meghívom mindannyiukat minden olyan elnökségi rendezvényünkre, konferenciánkra, amelyet a fél év során Budapesten vagy Gödöllőn Magyarországon tartunk. Úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas, érdekes olyan programjaink lesznek, amelyek nem állítják át a váltót, mint ahogy elnök asszony itt kérdezte, hogy hogyan állítjuk át a váltót, tovább akarjuk vinni azokat a megkezdett témákat, amelyek az Európai Unióban zajlanak, és az oktatás szerepét hangsúlyozzák. Ez a fél év külön, különös jelentőségű az Európai Unióban, amiatt is, hogy ez az első európai szemeszter féléve, amely azzal indult, hogy január 12-én megjelent a jelentés. Magyarországon most tehát komoly feladat az, hogy az első európai szemeszter alatt a tanács soros elnökeként irányíthassuk az unió történetében ezt az első szemeszter munkáját. Nos, már készültem erre a mai találkozásra akkor, amikor megjelent az éves növekedési jelentés, amelyben a bizottság gazdaságpolitikai és költségvetési prioritásokat javasolt. Ebből a jelentésből olvastam, és szükségesnek tartom itt külön hangsúlyozni, hogy a jelentés értelmében elsőbséget kell adni mindazoknak a területeknek, amelyek a jövő fejlődését biztosítják, így külön kiemeli a jelentés az oktatást, a kutatást, az innovációt, és az energiapolitikát. Most ez az éves növekedési jelentés hűen visszatükrözi azokat a stratégiai célkitűzéseket, amelyeket az Európa 2020 stratégiából régóta ismerünk. Azt is mondhatnám, hogy visszaigazolja azt, hogy az Európai Unió helyesen tűzte ki a stratégiai céljait a 2020 programban, amelyhez Magyarország teljes elkötelezettséggel csatlakozik. A magyar elnökség átfogó prioritásait is első helyen a spanyol, belga, magyar elnökségi trió 18 hónapos operatív programja és az európai együttműködésből fakadó feladatok, és hangsúlyozottan az Európa 2020 stratégia megvalósítása határozza meg. Célunk az, és határozott szándékunk, hogy hozzájáruljunk a nagyobb, erősebb, befogadóbb és versenyképesebb Európai Unió építéséhez. Magam természetesen ezt az oktatás területén tudom elsősorban szolgálni. Eh, hogyan tudjuk ezt a hármas célt, tehát a nagyobb, erősebb, befogadóbb és versenyképesebb Európát szolgálni az oktatás területén? hát a 2020 stratégiának az erősítésével, amelyben az oktatás és a képzés más ágazatok mellett kiemelt szerepet játszott. A 2020 stratégia olyan célokat tűzött ki a mi területünkön, amelynek a, az erősítése, európai szinten való megvalósítása a magyar elnökségnek az első számú prioritása a következő fél évben. A befogadóbb Európa érdekében a magyar elnökség elő kívánja mozdítani a sokszínűségből fakadó értékek kiaknázását, az európai identitás erősítését. A fél év során napirendre kerül a demográfiai problémák újratárgyalása és a társadalmi befogadás legsürgetőbb kérdései is, olyanok, mint a gyermekszegénység elleni küzdelem, illetve a Nemzeti Roma Befogadási Stratégiák Európai Keretének kidolgozása. Az oktatás és képzés terén a spanyol-belga-magyar trió operatív programjának domináns aspektusa az oktatás szociális dimenziójának erősítése. Ebben a szellemben az egész életen át tartó tanulás megközelítésében elsősorban a korai és az első szakaszra helyezzük majd a hangsúlyt. A versenyképesebb Európa elérésének céljai szorosan összefügg az oktatás kérdéseivel. Ha az oktatás, a képzés területén eredményeket érünk el egész Európában, azzal közvetlen és közvetett módon is hozzájárulunk ahhoz, hogy az európai gazdasági növekedés fejlődjön, hogy Európa stabilabb, erősebb, versenyképesebb tagja legyen a nagy nemzetközi gazdasági piacnak. Ezek után engedjék meg, hogy külön is részletezzek néhányat a magyar elnökség ideje alatt vállalt prioritásainkból. Mint említettem, a legfontosabb prioritásunk az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek a megvalósításai, tanácsi következtetések elfogadását szeretnénk elérni. Második prioritásunk az iskola előtti kisgyermekkori nevelés minőségének előmozdítása, és a kisgyermekkori nevelésben való részvétel növelése, uniós szintű szakmai konferenciát rendezünk, és tanácsi következtetéseket szeretnénk elfogadtatni. A harmadik prioritás a korai iskola elhagyás megelőzése, ezen a téren szintén tanácsi ajánlás elfogadásáig szeretnénk eljutni a fél év végére. Negyedik prioritásunk a tanulási célú mobilitás ösztönzése, itt szintén tanácsi ajánlásokat szeretnénk elfogadtatni. Most erről a négy prioritásról röviden még egy-egy kiegészítő gondolatot mondanék, majd hozzátennék még más olyan témákat, amelyeket az európai félévben folytatni, illetve elkezdeni szeretnénk oktatás vonatkozásában. Nos, az Európának cselekednie kell, ezt világosan látni kell, az, hogy körülbelül a tanulók 50%-a ér el közepes képzettségi szintet, hogy a 25-34 éves korosztályból háromnál kevesebb mint egy rendelkezik egyetemi végzettséggel. Ez egy olyan helyzet, ami Európa versenyképességére nézve nem pozitív. Ezt kell tehát először javítani az a számítások szerint 16 millió új munkahely, amelyre 2020-ig szükség van, az mind felsőfokú végzettséget igényel. Emellett 12 millióval fognak csökkenni azok a munkahelyek, amelyek alacsony szintű végzettséggel betölthetők. Ezért tehát a korai képzés kulcsfontosságú kiemelt területe a magyar elnökségnek és az egész oktatásügynek. Ez szervesen összefügg a másik prioritásunkkal, a kisgyermekkori neveléssel, hiszen pedagógiai és pszichológiai kutatások sora igazolja, hogy azok a kisgyerek, akiket kora gyermekkorban, iskolás koruk előtt nem fejlesztenek, nem nevelnek, nem képeznek megfelelő módon, igen nagy százalékban elveszítik az esélyüket arra nézve, hogy hely tudjanak állni az iskolai tanulásban, és olyan szakképzettséget tudjanak szerezni, amelyel hát egyéni boldogulásukat és a közjavát szolgálhatják. Ezért tehát a kisgyermekkori nevelés másik kiemelt témánk, ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság február elején közleményt fog kiadni, és erre alapozva széles körű szakmai konferenciát kezdeményezünk Budapesten februárban, és szeretnénk a tanácsi következtetések elfogadását célba juttatni 2011 májusában. A korai iskola elhagyás csökkentése megint csak összefügg ezzel a témával, valamint a magyar elnökség egyik kiemelt prioritásával, a roma stratégia megfogalmazásával. A nemzetközi mobilitást, miután itt elnök asszony ezzel vezette be a témát, nem hagyhatom ki, Budapesten indult el a mozgásban az ifjúság programnak egy látványos akciója, majd utána ez más európai nagy városokban folytatódott. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy a célkitűzéseknek megfelelően 20%-ra emeljük föl a mobilitásban résztvevő fiataloknak a számát. Ez nem új keletű kezdeményezés, évszázadokra visszanyúló szép hagyomány, amelynek célja értelme az, hogy Európa nyitottságát erősítsük, fiataljainknak a munkavállalását pedig elősegítsük. Engedjék meg, hogy még egy témáról szóljak, ez az aktív polgársággal foglalkozó tervezett konferenciánk. Az Európai Unió 2011-et az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évének nyilvánította. Ezzel kapcsolatban március 28-29-én szervezünk egy konferenciát, ahol nagyon sok izgalmas témát kezdünk el eh, tárgyalni számba vesszük azokat az ismereteket, képességeket, kompetenciákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felnövekvő fiatalok valóban aktív, a demokráciát ismerő és azt megélni tudó felelősségteljes fiatalokká váljanak, számba vesszük azokat a tényezőket, amelyeket az iskolákban kell biztosítani ahhoz, hogy ezt a nevelést erősíteni tudják, kitérünk egy negatív jelenségre is, amely szorosan összefügg az előzőekkel, az iskolai terjedő agresszióval, az ezzel kapcsolatos hát, védekezési lehetőségekkel. És miután az időm lassan lejár, ezért csak rövidebben tudok ezekről beszélni. Egy nagyon fontos témát szeretnék még megemlíteni, amelyet mi javasoltunk felvenni az európai naptárba, ez pedig a tehetséggondozásnak a témája. Áprilisban a tehetséggondozás az Európai Unióban címmel konferenciát és Európai Tehetségnapot szervezünk. Ismerve Európa történetét, úgy hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a világot leginkább a tehetséges emberek tudják előmozdítani, miközben a tömegek képzettsége is javul. Az előző témák mind a tömegképzésre vonatkoztak, a tehetségeknek a fejlesztése is érinti a tömegeket, hiszen egyfelől el kell ismerni, hogy minden gyermek, minden emberben ott lappang valamilyen tehetség, ennek kiaknázása egész Európának közös érdeke, de emellett a kiemelkedően tehetséges gyerekek, fiatalok fejlesztését is szem előtt kell tartanunk, hiszen őtőlük várhatók azok a kreatív, innovatív lépések, amelyek Európának a versenyképességét és jobb boldogulását szolgálják majd. Ezen a konferencián javaslatot fogunk tenni egy európai tehetségnap bevezetésére, engedjék meg, hogy a, az önök figyelmébe is ajánljam, és a támogatásukat kérjem ahhoz, hogy ebből mozgalom és valódi tartalommal megtöltött tehetségnap legyen. Március 25-e a világhírű nagy magyar zeneszerző Bartók Béla születésének a napja. Azzal a javaslattal fogunk élni, hogy március 25-e Európai Tehetségnap legyen. Ezen kívül még több konferenciánk lesz, amelyeket itt most már részletezni nem tudok, a dokumentumokból mind nyomon követhető, ismételten elmondom, hogy tisztelettel meghívjuk önöket is, örülnénk, hogyha európai parlamenti képviselők is részt vennének ezeken a konferenciákon, és azt reméljük, hogy ezzel a fél évvel az európai egységes oktatásügy fejlesztését elő fogjuk tudni segíteni. Én a magam részéről mindent elkövetek ezért. Köszönöm szépen, Hoffman asszony. Hat kollega jelezte, hogy szeretnének szólni. Párjéjak Kucset asszony először parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. asszony önnek is köszönöm az előadást, és köszönjük azt, hogy eljött ide, hogy tájékoztasson minket az elnökség programjáról, terveiről. Több érdekes megállapítást hallottunk öntől, többek között elmondta, hogy nagyon sok területet érint az oktatás és a képzés. Én most elsősorban a szakképzéssel szeretnék röviden foglalkozni. Készül ugyanis egy jelentés ezen a területen, a szakképzés témakörében. Öntől azt hallottuk, hogy nem minden csak a pénztől függ. Ezzel egyetértek. De azért mégis fontosak a források, mert hogyha nem áll rendelkezésre pénz, akkor nem tudunk nagyon sok mindent megvalósítani emiatt. A válság idején, időszakában a társadalom sok változáson megy keresztül, és most esélyt kaptunk arra, hogy egy olyan szerepet töltsünk be a világgazdaságban, ami előre viszi a világot, de ehhez jobb oktatásra van szükség. És ezzel kapcsolatban felmerül egy fontos kérdés. A, szakkép, a szakképzés nagyobb támogatást kell, hogy kapjon, erősíteni kell a szakképzést. És ön azt említette, hogy talán az USA-val és Japán összehasonlítva Európában alacsonyabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. De azt is látnunk kell, hogy sokan, akik elvégezték az egyetemeket, nem találnak munkát. Ezért azt is látnunk kell, vizsgálnunk kell, hogy milyen igények vannak a munkaerőpiacon, milyen munkaerőt igényelnek a vállalatok. És a képzés, oktatás során nagyon fontos, hogy koordináljunk a vállalatokkal, a gazdasági szereplőkkel, és felmérjük, hogy mire van igényük ugyanis, hogyha van egy terület, ahol a csatát talán félig elvesztettük, ez pedig a nyelvek területe, az idegen nyelv tanulás, amely a hallgatókat és a tanárokat egyaránt érinti. Itt is nagyon sok még a megoldandó feladat. Nehéz tehát az a terület, aminek most ön a felelőse tulajdonképpen azt látjuk, hogy minden területen csökkentik a kiadásokat az oktatás területén. Még valamit szeretnék öntől hallani, bár részben szólt erről az előadásában is. Mik a tervei azzal kapcsolatban, hogy ugye találkozni fog a kollégáival, a többi miniszterrel. Mit tud ön tenni ennek érdekében, hogy ne legyenek további kiadás csökkentések az oktatás területén? Ugyanis véleményem szerint nagy hiba lenne, hogyha erre mégis sor kerülne. Köszönöm. Fiszesz úr parancsoljam. Éppen elnök asszony, és köszönöm önnek is, asszony, a prezentációt, az előadást. A, azt hiszem, hogy a kutatásért is önfelelős, ha jól tudom. Beszélt a tehetségről, a tehetséggondozás fontosságáról, ez valóban szerintem is nagyon lényeges. 2009 volt a kreativitás és az innováció éve. Véleményem szerint nagyon fontos a Marie Curie ösztöndíjat, ösztöndíjak rendszerét folytatni. Ezért is mi vagyunk felelősek, itt a mi szakbizottságunkhoz tartozik ez is. De a következő aggájaim vannak ezzel kapcsolatban. A kutatóink nagyon gyakran el kell, hogy menjenek Európából, sokan Amerikába mennek, mert ott jobb feltételekkel tudnak dolgozni, és aztán ott, kap, ott kapják meg a Nobel-díjat. A legtöbb Nobel-díjas Amerikában. Afrikában dolgozik, amikor megkapja a díjat, Európából származik. Tehát hogyan kívánja ön a kutatást segíteni, támogatni? Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szeretném szeretettel üdvözölni a magyar miniszterasszonyt, gratulálok az átfogó, ambiciózus programhoz, remélem, hogy ezt majd megvalósítani is sikerül. A, e, mikor a magyar e, programot áttekintettem, tulajdonképpen meglepődtem, pozitívan lepődtem meg, ugyanis e, a soft témákat, a puha témákat is kihangsúlyozza, ilyen például a sport vagy a, a roma kérdés. Sokan azt gondolták, hogy talán Magyarország nem akar közvetlenül foglalkozni ezekkel a témákkal, de mint láttuk, ez nem így van, és ehhez csak gratulálni tudok Magyarországnak. Az ön prioritásai többé-kevésbé egybeesnek a mi prioritásainkkal, az EP, az Európai Intézmények prioritásaival az oktatás területén. Ön felsorolta, említette ezeket a prioritásokat. Talán az is hasznos eh, lenne, hogyha egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapna a szakképzés. Erről már egy előttem szóló eh, képviselő is beszélt. Eh, létezik az úgynevezett kopenhágai folyamat, és azt hiszem, hogy fel kellene gyorsítani a bolonyai folyamatot, a felsőoktatási reformot is. Köszönöm, Mari Teres Sánchez Smith képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék az asszonynak köszönetet mondani azért, hogy ilyen részletesen kitért eh, az oktatás számos kérdésére. Néhányat szeretik kiemelni ezek közül. Egyik a eh, kisgyermekkori nevelés kérdése. Eh, készül erről nálunk is egy jelentés, Hannibal, Hannibal képviselő, a jelentés tevője. Tagállamonként nagyon sok a különbség a kisgyermekkori nevelés tekintetében, nincs egységes politika, és azt hiszem, tényleg el kellene jobban gondolkoznunk azon, hogy hány éves korban célszerű kezdeni az iskolát, milyen kínálatokat nyújthatnánk a kis gyermekkorban, milyen intézményeket lehetne a kisgyermekek számára létrehozni, hogy valóban sikerüljön minden érintett kisgyermeket belevonni a kisgyerekkori nevelésbe. És itt fontos szerepet kapnak a családok is. A magyar elnökség céljai sorolva számos százalékos arányt is említett. Kérdés, hogy három vagy négy éves kortól kezdve vonjuk ebbe egyfajta oktatásszerű intézményrendszerbe a gyerekeket. Fontos az, hogy itt biztosítsuk a stabilitást. Tudjuk, hogy a gazdaság területére is hatást gyakorol az, hogy már kisgyermekkorban milyen úton indulnak el a gyerekek. A roma kérdésről sokat hallunk, hiszen nagyon nagy problémák jelentkeztek ezen a területen. Jó lenne, hogyha talán röviden tudna szólni arról, hogy milyen eszközök léteznek ezen a területen, vagy jó lenne, hogyha ezeket is megemlítette volna, például a kohéziós alapeszközeit is fel lehet használni. A lényeg az lenne, hogy láthatóbbá tegyük az európai politikát. Trüppel képviselő. Igen, tisztelt miniszterasszony beszélt arról, hogy milyen céljai vannak a roma integrációval kapcsolatban. Hogy számoljak be valamiről? Tegnap Budapesten egy DPA tudósítótól hallottam ezt. Ez a dolog egy kis magyar faluban történt a szülőket arról tájékoztatták, akiknek be kellett volna iskolázni a gyereküket, hogy be van zárva ez az iskola. Aztán titokzatos módon megnyitották még egyszer ezt az iskolát, csak éppen a cigány gyerekek, a roma gyerekek nem kaptak értesítést arról, hogy ez megtörtént, hogy megnyílt az iskola, és így nem tudtak iskolába menni. Nem tudom, hogy ön értesülte erről, ha igen, akkor kérem kommentálja ezt, hiszen ez nyilvánvalóan célzottan a roma integráció ellenmutató esemény, történés. A másik dolog, eh, kihangsúlyozták, hogy vannak kutatási programok az Európai Unióban. Eh, nos, Heller Ágnes és Vajda Mihály ellen elindult egy eljárás arról, hogy állítólagosan visszaéléseket követtek el, és kutatási projektekkel kapcsolatos pénzeket zsebre tettek volna. Nos, ez az, e, az egész liberális értelmiség elleni fellépésnek tekintjük, ezt kérem, hogy ehhez is fűzön észrevételeket. Köszönöm, Markus Kurea. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni az államtitkár asszonynak a nagyon részletes beszámolót, ami nagyon sok érdekes momentumot tartalmazott. Érdekesnek tartjuk az Európai Tehetség napjának a gondolatát, a tehetséggondozás felkarolását. Valóban fontos, hogy segítsük a tehe, fiatal tehetségeket, hogy ki tudják a tehetségüket bontakoztatni. És jó, hogyha ehhez hozzá tudunk mi is járulni, így gazdagodik, erősödik a társadalom. Két dologról szeretnék röviden szólni. Az első a korai iskola elhagyás kérdése. A, ezzel kapcsolatban jó lenne megnézni, hogy milyen legjobb gyakorlatok léteznek. Vannak eh, konkrét példák arra, hogy a 2020 stratégiai céljait esetleg hogyan lehetne elérni úgy, hogy megnézzük, hogy eh, hol, melyik országok sikeresebbek, hol eh, tudták csökkenteni a korai iskola elhagyók arányát. A másik kérdés pedig, hogy milyen kezdeményezéseket tesz a magyar elnökség a, ezek érdekében. Köszönöm, elnök asszony. Hm, államtitkár asszony, nagyon érdekes volt az ön felvezetője, megpróbálom rövidre fogni. Ami az Európa 2020-as stratégiát illeti, az Európai Bizottság 5 célkitűzést tett javaslatot, amelyet 2020-ra el kell érni az Európai Uniónak. Ezen célok közül kettő szorosan összefügg azzal, amiről ma itt beszélünk, ami nem más, mint a szegénységben élők számának csökkentése, legalább 20 millióval csökkenteni kell a szegénységben élők számát, illetve a korai iskola elhagyás csökkentése, a korai iskola elhagyók arányának 10% alá csökkentése a 2020-as cél, és a fiatalok 25 és 34 év közöttiek 40%-a kell, hogy felsőfokú képzettséghez jusson. Említette ön a roma kisebbség roma közösség kérdését is. Erre vonatkozóan a kérdésem a következő. Hogyan tervezik elérni ezeket a célokat a roma közösségre vonatkozóan? Hogyan fognak a szegénység, az iskola elhagyás, a korai iskola elhagyás ellen a romák körében? Hogyan fognak önök, fogunk mi mindannyian eh, eh, mindent megtenni, vagy mit tehetünk mi mindannyian annak érdekében, hogy a korai iskola elhagyás aránya csökkenjen, főként a eh, romák, konkrétan a romák körében is. Milyen konkrét intézkedéseket terveznek az európai önkéntesség évével kapcsolatban, és sok sikert az elnökséghez. Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony, államtitkár asszony, mondja Hannibal asszony. Nagyon érdekes volt a felvezető. Különösen azért, ahhoz szeretnék gratulálni, hogy prioritásként határozták meg a kisgyermekkori nevelést. Ez nagyon, ezt csak üdvözölni tudom, ezt nagyon jó volt hallani. Erről részletesen beszélt, erre vonatkozóan ezért nem tennék fel kérdést. Azonban a nyelv tanulással kapcsolatban fel kell, hogy tegyek egy kérdést, hogyha komolyan gondoljuk a mobilitás javítását, akkor komolyan kell azt is gondolni, hogy a fiatalok idegen nyelveket tanuljanak. Egyes tagállamokat jobban ismerek, mint másokat, és egyes tagállamokban jobb a helyzet, mint másokban. Mi britek különösen rossz mutatóval büszkékedhetünk az idegen nyelvtudás tekintetében, hiszen nyelvtudás nélkül tudjuk, mit sem ér a mobilitás, hiszen nem tudnak kommunikálni egymással az emberek. A magyar elnökségnek a nyelvtanítás és nyelvtanulás terén mik a céljai? Köszönöm. So, wir haben noch eine Viertelstunde. Herr Frau Pagliadelli und Herr Kavadan. Dann machen wir Schluss mit den Fragen. Herr van, még Tőkés úr az első, még ketten kapnak szót, aztán befejezzük a kérdéseket. Tőkés úr. Éppen gratulálok, miniszterasszony, a terveikhez, erőterjesztéséhez. Magyarként is örvendek, hogy ilyen nagyra látó terveik vannak. Első felvetésem, kelet és nyugat integrációjával kapcsolatos, az a bizonyos vasfüggöny még mindig létezik virtuálisan a keleti és a nyugati országok között. A mi lemaradásunk, a kelet-közép-európai országok lemaradása nagymértékben függ a képzéstől, a nevelés sznvonalától például a cigányság nevelési, oktatási szintje, képzési szintje nagy akadálya Kelet-Közép-Európa integrációjának. Tehát én azt szorgalmaznám, hogy az integráció eszközeként még hangsúlyosabban használják, használjuk az oktatást, és ebből a szempontból magyarország a magyar köztársaság roma stratégiájához külön gratulálok mert egyetlen mód a hátrányos helyzetűek felemelésére és az integráció a tényleges integráció elősegtésére a nevelés fejlesztése. a másik felvetésem az anyanyelvi és az egyházi oktatással kapcsolatos látjuk, hogy például a szerbiai románok, vagy az ukrajnai bolgárok, és itt már harmadik országokról is beszélek, az ukrajnai románok, vagy bolgárok, vagy magyarok hátrányos megkülönböztetést szenvednek, de elmondhatom, hogy Romániában is, noha előrelépés történt legutóbb, mégis még mindig nem tudunk egy magyar egyetemet, egy állami magyar egyetemet létrehozni, és egyházi iskoláink diszkriminációt szenvednek, katolikus, református iskoláink diszkriminációt szenvednek az oktatási, oktatási téren. Ez már emberjogi kérdés, kisebbségi jogi kérdés mit tehetünk ezen vonatkozásokban? Frau Pagliadelli, Pagliadelli asszony, aki a European Heritage Label jelentés tevője, de erről a kérdésről az Európai Örökség díjról még lesz szó. Köszönöm szépen. miniszter asszony, köszönöm, hogy eljött, és köszönöm az előadást, köszönöm, hogy bemutatta nekünk a Magyar Elnökség programját. Két kérdést szeretnék feltenni, miniszter asszony. Azt hiszem, kiindulhatunk abból, hogy a kohézió erősítéséhez is szükséges az oktatás, a roma integráció erősítése szempontjából is ez rendkívül fontos. Talán elgondolkozhatnánk azon, hogy az európai történelem elmélyültebb ismerete segíthetne minket ennek a kérdésnek a megfelelőbb rendezésében. Egy második dolog. Azt konstatáltuk, azt láttuk, hogy Európában egyre kevesebben folytatnak bölcsész tanulmányokat. Tervez valamit, hogy fellépjen ez ellen a tendencia ellen, hiszen sajnos ez nem járul hozzá ahhoz, hogy növeljük az európai felsőoktatás versenyképességét más kontinensekkel szemben. Köszönöm. Kavada úr. Merci, Madame la Présidente. Merci de votre présentation. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm államtitkár asszony önnek is az előadást. Igyekszem röviden szólni. Valamennyien nagyon nyitottak vagyunk az ön javaslataival szemben hallottuk, eh, hogy eh, milyen eh, javaslatokat kívánnak megvalósítani, és a roma stratégiáról is sokat hallottunk. Azt hiszem, hogy valamennyien tudjuk, a romák ugyanolyan emberek, mint mi, nincs egy ilyen külön kategória, hogy roma emberek, vannak sok elég romai élő Spanyolországban, vannak különböző programok, amelyekkel a vándorló romákat helyhez akarják kötni, vagy le akarják telepíteni. Ez nyilván állami feladat. De vannak olyan romák, amelyek, akik vándorcigányok maradnak, akik nomádok maradnak. Nem lenne esetleg jó gondolat egyfajta nomádokra vonatkozó európai statútumot is kidolgozni, amiben rögzítenénk, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak ezeknek a vándor életmódot folytató cigányoknak. Az egészség, az oktatás területén ön készen állna arra, hogy egy ilyen statútumot elősegítsen? Te jó Isten, mondja Doris Pak, igen, nagyon jó. Magyarországnak sok dolga lesz. Miniszterasszony, próbálja meg a kör létszögesítését, és válaszoljon a kérdésekre, ha lehet. Elnök asszony, mikor kell befejeznem, sajnos nem néztem az órát, hogy mennyire válaszoljak. Mennyire válaszoljak részletesen, nem tudom, hogy hány óra. 10 minút. perc. 10 perc. 10 perc. Köszönöm tisztelt képviselő hölgyek és urak ezt a rendkívüli aktivitást. 11 kérdést kaptam. Ezek szerint minden kérdésre 3-4 percen van körülbelül, hogy válaszoljak. Nos, először is meg kell magyaráznom, sajnos ezt elmulasztottam a bevezetőmben, hogy a magyar kormányzati strati, struktúra egy kicsit eltér attól, mint ahogy talán az Európai Unió szakpolitikája strukturálódik. Kaptam néhány olyan kérdést, amelyre későbbi meghallgatások során más államtitkárok, illetve miniszterek illetékesek majd válaszolni, ilyenek mondjuk a szakképzés, a kutatás, a roma stratégia, de mindazonáltal nem fogok kitérni, hogy teljesen válasz nélkül hagyjam ezeket a kérdéseket, de a szakképzés az egy más ágazathoz tartozik az új magyar kormányban. Nos, a legegyszerűbb az ilyen rövid idő és ennyi kérdés után, hogyha megpróbálok sorban haladni, a szakképzés tekintetében több kérdés is elhangzott. Valóban a kopenhágai folyamat folytatása mellett vagyunk. Itt nagyon fontosnak tartom abból kiemelni a korai szakképzés elkezdését, és a nyelvoktatás is ide tartozik. Azt tudnélik, hogy a fiatalok minél előbb megtapasztalhassák azokat az élethelyzeteket, hogy gyakorolhassák azokat a manuális eljárásokat, amelyekben tehetségesek történetesen, ez rendkívül fontos ahhoz, hogy később olyan szakmunkások legyenek, akik értik is, amit tesznek, kiválóak legyenek, mi több alkalmasak legyenek arra, hogy bárhol a nagyvilágban helytálljanak, ehhez kell az idegen nyelvtanulás. Ide kapcsolnám az idegen nyelvtanulásra vonatkozó kérdést is, amely úgy hangzott, hogy van-e erre esetleg kedvünk, hogy valamilyen stratégiát kidolgozzunk azt hiszem, hogy a megfelelő csatornákon kezdeményezni fogjuk, hogy a bizottság tűzze napirendre a nyelvoktatás európai dimenziójának vizsgálatát. Mi Magyarországon intenzíven foglalkozunk egy olyan nyelvoktatási stratégia kialakításával, amely mind a szakképzésben, mind az általános képzésben és a felsőoktatásban is a nyelvi szint emelését szolgálja. A igen, 2009 a kreativitás és a, az innováció éve volt. Ed, ed tekintetben Magyarország azért ott jeleskedett, tehát az Európai Év nagykövetei között két magyar is üdvözölhettünk, Rubi Kernőt, a Bűvös Kocka és Losonci Áron fiatal építészt, aki a fényáteresztő beton találta fel, E, Magyarország mindig is híres volt a kreativitásáról, és ennek a témának a, a, a folytatását rendkívül fontosnak tartjuk. E, célkitűzés az, hogy Európa kutatás és innovációra az európai államok a GDP-nek a 3%-át fordítsák az elnökségi fél év alatt ezt, mint e, célkitűzést minden alkalommal megragadunk, hogy tudatosítsuk az európai tagállamok e kérdéssel foglalkozó minisztereivel. És természetesen ehhez kapcsolódik szorosan a tehetségprogramunk is, hiszen a kutatás és az innováció az a kiemelkedő tehetségek témával szorosan összekapcsolódik, erről pedig szóltam, hogy ezért is emeltük témává, és egy konferenciát is fogunk ennek szentelni. Többen kérdeztek különböző vonatkozásban itt a roma stratégiáról. Az új magyar kormányban egy külön államtitkárság foglalkozik a felzárkóztatás kérdésével általában, és nem csak a romák kérdésével, hiszen a felzárkóztatás alapvetően szociális eredetű és nem etnikai eredetű kérdés. Ezért Balogh Zoltán államtitkár, akinek azt hiszem, hogy ma délután lesz a meghallgatása, nyilvánvalóan konkrétan választ fog tudni adni azokra a kérdésekre, hogy hogyan körvonalazódik a magyar roma stratégia. Mindazonáltal ennek nagyon komoly oktatási vonatkozásai vannak, és szervesen összefügg a korai iskola elhagyás, a szakképzés és a kisgyerekkori nevelés témájával. Mi magunk úgy látjuk, hogy a minél hamarabb meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a szociálisan hátrányos helyzetű, köztük a roma gyerekek integrálását elősegítik, ezért is emeltük a prioritásaink közé a kisgyerekkori nevelés kérdését. Azt, hogy minél előbb, lehetőleg minél több gyerek megközelítőleg száz százalékban eljusson az óvodában már három éves kortól, ez egy kifejezetten fontos terület ennek a nevelésnek, hiszen három éves kor körül fejlődnek nagyon intenzíven az embernek azok a kompetenciái, amelyek a beszéd tudást, az értést, a tanulni, későbbi tanulni tudást megalapozzák. Most azok a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek, akik nem kerülnek be az intézményes nevelésbe, nem foglalkoznak velük tudatosan, ezért szenvednek olyan lemaradást, azért ezen a területen a tervezett konferenciánkon arra törekszünk, hogy összegyűjtsünk minden lehetséges jó gyakorlatot, amely e tekintetben Európában van, és így tudnánk talán hozzájárulni, hogy európai szinten is mind a kisgyerekkori nevelés, mind a roma kérdés előbbre jusson. A, be, a vándorló eh, romáknak a kérdése ettől azért eltér, ez nem az én szakterületem, eh, de a roma stratégia, amelyet majd az Európai Unióban kidolgoznak, remélhetőleg, hogy erre is megfelelő választ fog adni, mi az oktatás részéről hozzá fogunk tudni járulni. Kaptam egy olyan kérdést, amely nem függ össze az Európai Uniós elnökséggel, hanem hazai magyar viszonyokra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy úgy tisztességes, hogyha nem térek ki e, előle ezt a tegnapi eseményt Trüpper képviselő asszonynak mondom, nem ismerem, hiszen tegnap már a repülőn ültem, utána fogok nézni, de arról biztosíthatom, hogy Magyarországon nincsen ilyen jellegű diszkrimináció. A roma gyerekek iskolázottsága teljes, és nem tudok olyan esetről, hogy iskolát elzártak volna roma gyerekektől. Ha mégis megtörtént ilyen, arról biztosíthatom, hogy minden eszközzel kivizsgáljuk, és oda fogunk hatni, hogy akik esetleg vétettek, bármilyen erkölcsi vagy jogi szabály ellen azok a következményeket viseljék. De megismétlem, az esetet nem ismerem, így konkrétan nem tudok rá reagálni. Ami a filozófiai intézettel kapcsolatos problémákat illeti, ez közpénzek elköltésével kapcsolatos voltaképpen bírósági ügy nem csak az említett két filozófust érinti, hanem az említetteknél sokkal többet, különböző emberek vannak ezek között, ezért tehát nem egy a liberális filozófusok elleni támadásról van szó, hanem olyan közpénz elköltésről, amelyeknek a, a, a módja erősen vitatott, tehát kivizsgálás alatt áll az ügy, nem felel meg a, az az interpretáció, amelyet hát itt-ott sajtóban olvasni lehet, erről, hogy itt valamiféle célzott támadásról lenne szó, hanem, mint mondtam, nem megfelelő pénzköltésről és hát olyan tanulmányok készítéséről, amelyek a pályázati kiírásoknak nem feleltek meg. Nos, a <clears throat> korai iskola elhagyással kapcsolatban kérdezte <clears throat> egyik képviselő úr, hogy milyen tervünk vannak. Nyilvánvalóan az, hogy itt is a korai iskola elhagyásnak számos időpontja, számos módja és számos oka van Meglátásom szerint a legfontosabb, hogy elsősorban az okokat tárjuk fel, mert csak akkor tudunk megfelelő terápiát adni. Egészen más oka lehet annak, aki már az alapképzésből kimarad, megint csak más oka lehet annak, aki a szakképzést hagyja abba. Itt például egy rosszul felépített képzési program is oka lehet ennek a szociális problémák mellett, és megint csak más oka talán annak, aki az érettségi elől futamodik meg, és nem kap megfelelő középfokú végzettséget. Ezért szisztematikusan számba kell venni a korai iskola elhagyás módjait, okait, lehetőségeit, és a különböző pontokon kell olyan beavatkozási lehetőségeket közösen keresnünk, amelynek eredménye lehet az a, annak a célkitűzésnek a megvalósítása, hogy az Európai Unió országaiban a korai iskola elhagyók száma végre 10% alá csökkenjen. Ennek megkockáztatom a magánvéleményemet, a 10% is igen magas százalék még, de átnézve az európai országoknak a százalékos arányait, különböző mennyiségek vannak, van, ahol már jóval a 10% alatt vannak, van, ahol bőven a 10% fölött, hát az ideális helyzet az lenne, hogy majd egy későbbi elnökségünk idején, amikor már nem én leszek itt, akkor már egy két-három százalékról beszélhessünk, mint reális célkitűzésről. Nos tehát a, a jó gyakorlatok összegyűjtése, terjesztése és a, az európai politikai szereplők elé tárása lesz azt hiszem itt a legfontosabb feladatunk. A, mm, köszönöm szépen Tőkés képviselő úrnak, hogy hangsúlyozta azt, hogy az integráció eszköze az oktatás. Valóban így van. E, hozzáteszem azt, amit képviselő úr is azért e, megemlített, hogy itt olyan komplex, összevont e, programokra, akciókra, projektekre van szükség, amelyek túlmutatnak az oktatáson. Itt az ifjúságpolitika, a szociálpolitika, az egészségpolitika, a munkahelyteremtés alapvető kérdés, hogy a leszakadóban levő rétegek, köztük a romák integrációját erősítsük. Általános tapasztalat az, hogy az a kisgyerek, aki úgy megy el naponta, vagy el sem megy az iskolába, hogy otthonról nem viszi magával a rendszeres munkavégzésnek a képességét, mert a szülők nem járnak munkába, mert, mert munkanélkülivé váltak, és ezáltal felbomlott az a rendszerettség az életükből, ami az iskolai tanulásnak kedvez, ott az iskola hatása lényegesen kevesebb, mert az otthoni hatások erősek. Ezért ott van esélyünk a teljes integrációra, ahol a szülőknek munkát tudunk adni, képzettséget tudunk adni, ahol az egészséges és a lakhatási körülményeiket javítjuk, itt, és a gyerekek iskolába járását ellenőrizzük. Ezért itt is nagyon sok adatot, tényt kell összegyűjtenünk, hogy tanulhassunk egymástól, hiszen azokban az országokban, ahol az integráció sikeresebb, mint esetleg Európa másik felében, sokat adhatunk itt egymásnak. Végül, hát hálásan köszönöm Palliadelli asszonynak a bölcsészképzésre vonatkozó megjegyzését, miután magam is eredentően bölcsész végzettségű vagyok, a szívem szerint szólt, miközben tudjuk, hogy a műszaki és a természettudományos végzettséget kell erősíteni, hiszen a gazdaság motorja ezt, azt is tudjuk, hogyha a történelmi tudás, a, a, a műveltség, az a fajta műveltség, ami Európát meghatározta és nagyjá tette, hogyha ez, ez lecsökken a társadalmunk egészében, akkor azáltal Európa válik szegényebbé. Úgyhogy szíves engedelmével én itt ezt a képviselői hozzászólást rendszeresen idézni fogom a magyar parlamentben is, meg a magyar kormányban is, hogy ne essünk bele abba a hibába, hogy csak a a természettudományi és műszaki tudományos végzettséget tekintjük értéknek, Európában kialakult egy olyan eh, egészséges egyensúly a különböző szakterületek között, hogy valóban ezt erősíteni kell. Viszont eh, utolsó eh, reagálásom ezzel kapcsolatban kaptam az, az aktív állampolgárságra vonatkozó kérdést is. Ez szorosan összefügg ezzel. Úgy hangzott a kérdés, hogy Magyarország mit tervez ezen a téren Hát mi otthon sok programot indítottunk, eh, pontosan azért, hogy legyen miről érdemben beszámolnunk azon a konferenciánkon, ahol az aktív állampolgárságot informális miniszteri értekezlet lesz márciusban, hogy már eredményekről is beszámolhassunk, de itt eh, nagyon sok olyan szakembert, professzort, politikust hívtunk meg erre az, az informális értekezletre, akik hát szintén egy széles európai körképet fognak tudni lefesteni, amit utána kiki hazavihet a saját hazájába, és, és talán elindulhatnak valóban olyan eredményt hozó projektek, amelyeknek az lesz a vége, hogy az európai fiatalság tájékozottabb a történelemben, tájékozottabb a politikában, tájékozottabb abban, hogy hogy működik az európai Unió, és ezáltal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Európai Unió erősödjön. Így áttételesen azt az alapvető célunkat, hogy egy erős, befogadó, versenyképesebb Európa építéséhez járuljunk hozzá, ezekkel az oktatási akciókkal is szolgálni tudjuk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Kavada úr kérdését pedig kérem, hogy továbbítsa annak a kollégájának, aki ez ügyben illetékes. Ő kérdezte ugye azt, hogy esetleg a nomád életmódot folytató romákkal kapcsolatban lehetne valamit tenni. Kérem, hogy az ez ügyben illetékes kollégáját tájékoztassa erről a kérdésről, és talán majd a magyar elnökségtől majd érkezik erre valami kezdeményezés. A roma kérdés, különösen Magyarországon mindig is egy nagyon fontos kérdés volt, és most is ez a helyzet mióta Magyarország az EU tagja, az Európai Parlamentben van roma képviselőnk, Jávorka Lívia, akire nagyon büszke vagyunk, nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ilyen így kezeljük a roma ügyeket itt a parlamentben, ahogyan ilyen pozitívan. Ma délután is lesz egy vita a roma kérdéskörről, és elfogadunk egy jelentést. A Libe szakbizottságban járok azt, hogy ennek a jelentésnek az elkészítője. Tudjuk, hogy a kérdéskör jó kezekben van önöknél, de hát mindig lehet mindent jobban csinálni, és amire Trüppel asszony utalt az előbb, gondolom, hogy ebben a kérdéskörben azért tényleg kicsit utána lehet járni, hogy ez a e, probléma az iskolával és a roma gyerekekkel, ez, ez milyen ügy volt, és amennyiben azt látja, hogy itt tényleg megtörtént, amiről a képviselő asszony beszélt, hálás lennénk, hogyha e- ennek utána járna és tenne valamit. Nos, amit a sportügyi államtitkának is mondtam, önnek is azt mondom, küzdjön ön is azért, hogy 2011-re megkapjuk a szükséges forrásokat, hogy a 2020-as stratégiát tényleg meg tudjuk valósítani, Eh, hogy nem eh, fogunk tudni kikerülni a gazdasági válságból, nem lesz erős a gazdaságunk, hogyha az oktatás területén eh, nem tudunk előre lépni, impulzusokra van szükség, hogy erősödjön az oktatás Európában. Nagyon köszönöm, és a magyar elnökség alatt talán sikerül az érdeklődést az önök nagyon szép nehéz nyelve iránt is felébreszteni, hiszen a brit kollégáni Hannibal asszony is azt mondta, hogy gondjaik vannak az idegen nyelvek tudásával, Hát eh, valóban eh, fontos lenne tudni, engem nagyon érdekelne, hogy a magyarokon kívül ki beszél magyarul. Hát azt hiszem, annyira nehéz nyelv, eh, talán a kultuszminisztertől majd erre hallunk valamit. Még egyszer köszönöm, miniszter asszony, nagyon jó volt, hogy el, megismertette velünk a céljaikat, ugyanolyan irányba haladnak, mint mi. Köszönöm szépen önnek. Wir haben, wir have a problem. Wir have a most van egy kis problémánk, a bizottság nem tud leülni. Úgy látom, hogy az Európai Bizottságot hátul ácsorog még mindig. Foglaljanak helyet. Foglaljanak helyet. Grosse pli s'il vous plaît. Prenez place là où il y a une place sans papier là. Foglaljon helyet, ott a második sorban, kérem. Ah, ott sem volt senki. Nyugodtan foglaljanak helyet. Itt, itt, itt. A második, második sorban, igen, igen. Igen, a póttagok zöld kártyája mögött. Pascal... Ganz Ungarn ist hier, insofern... Egész Magyarország itt van, úgyhogy a bizottság nem tud leülni. Isten hozta önöket. So, wir gehen in der Anhörung weiter. Akkor kezdjük, folytassuk tovább meghallgatást. Körünkben van Szőcs kultuszminiszter úr, remélem nem rosszul ejtem ki a nevét. És azt szeretnénk meghallgatni tőle, hogy a következő hat hónap munkája miképpen fest majd Schmidt asszony jelentéséről beszéltünk már, a kultúra és a kreatív ágazatok együttműködéséről, a kultúra és a külkapcsolatok egy közös területéről, és azt reméljük, hogy a magyar elnökség májusban a kulturális ö, címkével foglalkozó jelentést végre tető alá hozza és elfogadásra kerül, és a parlamentben is jóvá tudjuk hagyni majd ezt a jelentést. Ám most miniszter úr, államtitkár úr, öné a szó. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Ennek az évnek a legnagyobb szabású kulturális rendezvény sorozata a Liszt év. 200 éve született eh, Liszt Ferenc. Ennek keretében gyakran felhangzik a Le Prélude című szimfonikus költemény. De nem szokás felidézni Alphonse de Lamartine Les Méditations című kötetéből a Le Prélude című ciklust, amelyet a költő Viktor Hugo-nak dedikált, és amely szöveg megihlette a komponistát, mármint Lisztet. Ha beleolvasunk a költemény strófáiba, érzékletes képet nyerünk arról, ami Európa történetét végigkísérte, sajnos nem csak Lamartine és Liszt koráig, hanem utána is, több mint egy év, még több mint egy évszázadig. La trompette a jeté le signal des alarmes aux armes et les corps répètent au oh loin aux armes. On entend que le bruit de cent mille soldats marchant comme un seul homme au devant du trépas, les roulements des chars, les coursiers qui hennissent, les ordres répétés qui dans l'air retentissent és így tovább. Európa történelme, mint ezt a költő, majd a zeneszerző zseniálisan, és olykor látnokian megfogalmazták, Le Roulement de Charles írja 1822-ben a költő, harci szekérről beszél, de melyikünknek nem jutnak eszébe a következő század tankcsatái. Szóval Európa történelme évszázadokig a gyűlölet, a szoldateszka, a hadseregek vonulásának a története is volt. Sőt, főleg az. Ennek kíván véget vetni a 21. század, és hogy ez sikerüljön, annak legfőbb eszköze a kultúra. Talán meglepi önöket, hogy ilyen messziről közelítünk a magyar elnökség kulturális feladatrendszere felé de csak is ezekben a történelmi évszázados távlatokban határozhatóak meg azok a célok, amelyeket az uniónak követnie szükséges. A legfőbb cél egy közös európai tudat kialakítása, egy közös identitás meghatározása, amely kontinensünket valóban a béke földrészévé teheti, úgy, ahogy azt Immanuel Kant elképzelte az Örök Béke című írásában. Most lássuk, mit tehetünk mindezért a következő 5-6 hónapban. A kultúra terén három fő kérdéskörre összpontosít az elnökségi fél év. Az Európai Örökség cím létrehozásának előmozdítása, ez az első. A második, a kultúra hozzájárulása az Európa 2020 stratégia végrehajtásához, és a harmadik, a művészek és kulturális szakemberek mobilitásának ösztönzése. Továbbá, az audiovizuális ügyek terén két fő feladatunk van. Az egyik a kiskorúak védelmének fenntartása a megváltozott technológiai környezetben, a másik a kreatív online tartalmak kezelése. Ez összesen öt. Az előbbiek mellett kiemelt figyelmet szentelünk a kulturális és az audiovizuális területet összekapcsoló Európeána digitális könyvtár ügyének is. A fél év során mindezek megbeszélésére, megoldások megtalálására hét szakértői konferenciát szervezünk, és egy informális miniszteri találkozót. Ehhez jön az Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport Tanács formális ülése, melynek időpontja ez év május 19-20-a Budapesten. A főbb céljaink közé tartozik, hogy általánosan elfogadottá tegyük azt a felismerést, miszerint a kultúra alapvető szerepet tölt be az európai társadalom fejlődésében és a társadalmi kohézió erősítésében. Tudatosítanunk kell, hogy az európai kultúra meghatározó vonása a kulturális sokszínűség. Éppen ez kiemelt elnökségi prioritásunk. A klasszikus Európa folyamatos megújulásának és változásának motorja és megtermékenyítője a kultúrák között működő állandó, gazdag és sokoldalú kölcsönhatás. A kulturális sokszínűség aspektusa így, mint egy keretbe foglalja szakpolitikai prioritásainkat is. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a következőkben kicsit részletesebben is szóljak a fölvázolt feladatokról és prioritásokról. Úgy vélem, a 18 hónapos trió elnökségi együttműködés záró akkordjaként keresve sem lehetne az Európai Örökség címnél jobb, közös, szimbolikus példát találni. Az Európai Örökség címre irányuló fellépés nagyon fontos jogalkotási kezdeményezés, és ezt a magyar elnökség is kiemelten kezeli. Magyarország egyike volt azon országoknak, amelyek megalapozták a kormányközi kezdeményezést, amely most uniós szintre emelkedhet. Európa történetének és kultúrájának ismerete ráébreszt bennünket arra, hogy mely hősies pillanatok, sikerek, értékek elvek, hitek és normák, vagy éppen beteljesületlen álmok vezettek el a mához. A projekt egyik célja az európai polgárokat arra késztetnünk, hogy elgondolkozzanak azokról az értékekről, amelyek az európai konstrukció alapját képezik. És egyáltalán, hogy megismerjék, hogy meg akarják ismerni ezeket. A történelem oktatási aspektusok a fiatalok ismereteinek elmélyítése hazájuk és Európa történelméről, értékeiről alapfeltételét képezik a tudatos és aktív európai polgárság megerősítésének. Üdvözöljük az Európai Parlamentben első olvasatban tartott szavazás eredményét. A parlament által vizsgált kérdések közül nagyon sok hasonló volt azokhoz a kérdésekhez, amelyekkel a tanács már foglalkozott. Ez megalapozott reményeket kelt az elnökségben arra nézve, hogy a tanács és a parlament a magyar elnökség során végre megállapodásra tud jutni erről a javaslatról. A tanácsülésen tehát politikai megállapodást tervezünk elérni. A magyar elnökség ugyanakkor előkívánja mozdítani a címet viselő, vagy a címre jelölt helyszínek hálózatának együttműködését is. Ezért eh, június eh, elején Európai Örökségi Fórum megrendezését tervezzük Visegrádon, a határozati javaslatban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatokról. Bízunk abban, hogy a kormányközi együttműködés keretében az örökségi címet már elnyert Visegrádi királyi palota, múltja és jelentősége révén méltó és inspiráló helyszíne lesz a találkozónak. A magyar elnökség fő szakpolitikai prioritását képezi annak vizsgálata, hogy a kultúra miként tud hozzájárulni az Európa 2020 stratégia végrehajtásához. A stratégia nem említi meg kifejezetten a kultúrát azon ágazatok között, amelyek segíteni fogják Európát az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés megvalósításában. Az elnökség mégis meg van győződve arról, hogy etéren meghatározó a kultúra hajtó ereje. Folytatni kívánjuk tehát az előző elnökségek által megkezdett közös gondolkodást és eszmecserét, beazonosítva azokat a területeket, amelyeken a kultúra hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia végrehajtásához. Megkívánjuk határozni azt, hogy az egyes területeken milyen intézkedések, feladatok szükségesek tagállami és uniós szinten. Munkánk egy olyan általánosabb és ambiciózusabb cél teljesítését fogja szolgálni, amelynek révén a kultúra a következő, 2014-ben induló pénzügyi keretben megfelelő finanszírozáshoz juthat. Az elmondottak megvalósítása érdekében a magyar elnökség tanácsi következtetések elfogadtatását tervezi a májusi tanácsülésen. Tervezett dokumentumunk három célt követ. Egy. Az elnökség fel fogja térképezni a kultúra gazdasági potenciálját, különösen a kreativitás és az innováció szimbólumaként számon tartott kulturális és kreatív ágazatok esetében. Másodszorban meg fogja vizsgálni, hogy a kultúra miként erősíti a társadalmi kohéziót. Harmadszor pedig felméri, miként tud hozzájárulni egy olyan társadalom kialakításához, amelynek alapját a tudás és az innováció képezi. A témakörhöz kapcsolódóan az Európai Bizottsággal együttműködésben konferenciát szervezünk, ez február 28. március 1 között Budapesten, továbbá a kulturális miniszterek március végi informális találkozóján eszmecserét folytatunk a kérdésről. Reményeink szerint e két rendezvény eredményei hozzá fognak járulni a tanácsi következtetések szövegének valóban tartalmas kialakításához. A tanács 2011-2014-es kulturális munkatervének egyik prioritása a művészek és más kulturális szakemberek mobilitásának ösztönzése. Örömünkre szolgál, hogy a mobilitás kérdése a legfőbb uniós intézményeknek is fontos. Például hasznos tapasztalatokhoz jutottunk az Európai Parlament által kezdeményezett Pilot Project által is. Felkívánjuk térképezni a kulturális területen tevékenykedő szakemberek mobilitását gátló akadályokat, és kezdeményezzük egy európai tájékoztatási rendszer felállítását. Amennyiben egy máshol élő művész bármely uniós tagországban kívánna dolgozni, innen juthat majd megfelelő alapinformációkhoz. E témában is tanácsi következtetéseket tervezünk elfogadtatni a májusi tanácsülésen. A már elkészült tervezet azonosítja a mobilitást ösztönző cselekvési területeket, rendelkezik az információs rendszer fő céljairól, és a tájékoztatás szempontjairól, ösztönzi a hálózatos együttműködést és a szakemberek közötti információt cserét. A téma a magyar elnökség kezdeményezése nyomán kerül első ízben a tanács szintjén megvitatásra, és úgy tervezzük, hogy a dokumentum elfogadásához kapcsolódóan miniszteri eszmecserét is folytatunk a tanácsülésen. A külkapcsolatok alakításában a kultúra is meghatározó szerephez jut. Tekinthetjük ezek katalizátorának. Ha a kultúra kellőképpen beágyazódik a külkapcsolatokba, az kihat számos más fontos területre is. Ideértve az európai polgárok mobilitását, vagyis az államközi szintű és társadalmi léptékű interkulturális párbeszédet. Éppen ezért különösen örülök annak, hogy a tanács kulturális munkatervének egyik fő prioritása a kultúra szerepének erősítése a külkapcsolatokban. A dokumentum felkéri az uniós elnökséget ellátó országokat arra, hogy a külkapcsolatok alakítása során legyenek figyelemmel a kultúra fontosságára, és ennek mi örömmel teszünk eleget. Ennek a felkérésnek. Az Unió harmadik országokkal is erősíteni kívánja a kulturális kapcsolatait. A munkaterv ajánlásával összhangban a magyar elnökség keretében júniusban Pécsett kerül sor első ízben olyan jellegű találkozóra, amelyen kulturális és külügyi vezető tisztviselők lesznek jelen egyaránt. Egyébként 2010-ben Pécs volt Európa kulturális fővárosa. Annak a rendezvénynek a tervezett témája a multikulturalitás és a kulturális sokszínűség terén szerzett uniós tapasztalatok megvitatása, beleértve az EU-nak a szomszédjaival ápolt kapcsolatait is. Végül tájékoztatom Önöket arról, hogy a tanács májusi ülésén a 2015. évi Európa Kulturális Fővárosa cím odaítéléséről szóló határozatot fogadják el a miniszterek. Ennyit a kulturális területről, és most engedjék meg, hogy röviden rátérjek az audiovizuális politika terén meghatározott céljainkra. Mielőtt ezt megtenném, szíves tájékoztatásul jelzem, hogy az audiovizuális ügyek Magyarországon két tárca, az úgynevezett Nemzeti Erőforrás Minisztérium, ehhez tartozom mi, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megosztott hatáskörébe tartoznak. A mi feladatkörünkbe a kulturális dimenziók, a filmművészeti ügyek és a kulturális tartalmak digitalizálása tartoznak. A két minisztérium közötti együttműködés a, a digitalizálás, illetve konkrétabban az Európeán a digitális könyvtár vonatkozásában a legszorosabb. A magyar elnökség hangsúlyt fektet az Európeának támogatására. Üdvözöljük a Bölcsek Tanácsa új reneszánsz címmel nemrég megjelent ajánlásait, ez itt van a kezemben, mert azóta is tanulmányozom, hogy megjelentek, a kulturális tartalmak digitalizálásáról. Ezeket mélyrehatóan tanulmányozzuk, és az Európai Bizottsággal történő egyeztetések függvényében készen állunk arra, hogy az ajánlásokat tovább vigyük. Tovább haladva az elnökségi tervek ismertetésével. Kulcsfontosságú közfeladat a kiskorúak védelmének fenntartása. Függetlenül attól, hogy milyen médiumról van szó a gyermekek és a fiatalok számára természetes az új technikai eszközök használata, ugyanakkor őket fenyegetik a leginkább az új eszközökből származó veszélyek. Az Európai Unió korábban is aktív volt a kiskorúak védelmében. A tanács két ajánlást is elfogadott, az elsőt 1998-ban, a másodikat 2006-ban, az Európai Parlamenttel közösen. Más európai szintű kezdeményezések is történtek elnökség mégis úgy véli, hogy az audiovizuális környezet gyors változása miatt időszerűvé vált a hatályos jogszabályok felülvizsgálata és aktualizálása. Az elnökség ezért várakozással tekint az elé, hogy az Európai Bizottság benyújtsa jelentését a kiskorúak védelméről szóló 98-as és 2006-os tanácsi ajánlás végrehajtásáról. A bizottság jelentése nyomán az elnökség tanácsi következtetéseket kíván elfogadtatni. Ezek lényege, a tanács kérje fel a tagállamokat, hogy hatékonyan hajtsák végre a meglévő ajánlásokat és normákat, figyelembe véve a bekövetkezett technikai változásokat. Végezetül az elnökség megvizsgálja majd, hogy felül kell-e vizsgálni a 2006-os ajánlást. Az elnökség második hangsúlyos témája az audiovizuális politika terén a kreatív online tartalmak kezelése. A digitális forradalom gyökeresen megváltoztatta az audiovizuális alkotások és általában a kreatív tartalmak előállítását, terjesztését és forgalmazását, valamint a hozzáférés módjait. Ma az ezzel kapcsolatban felmerülő egyik fő probléma, illetve a határokon átnyúló szolgáltatások és tartalmak fejlődésének egyik fő akadálya, a digitális piacok szétaprózottsága. Ezt az európai digitális menetrend is megállapítja. Mi fontos feladatnak látjuk felszámolni az akadályokat és korlátokat, amelyek elválasztják egymástól a tagállami piacokat. Így jöhet létre valódi egységes európai digitális piac. Magyar elnökség várakozással tekint arra, hogy az Európai Bizottság 2011 során zöld könyvet kíván kiadni amelyben elemzi majd a nehézségeket, amelyek a kreatív tartalmak online ter- terjesztésével kapcsolatosak. Véleményünk szerint olyan megoldásokat kell találni, amelyek jogszerű, széleskörű és változatos kínálatot tesznek lehetővé, ugyanakkor tisztességes jövedelmet biztosítanak az alkotók számára. Úgy véljük, hogy a kérdéskör összetettsége miatt a felelős minisztereknek célszerű együttműködniük a szellemi tulajdonjogokkal és a belső piaccal foglalkozó miniszterekkel. Hangsúlyozni szükséges, hogy elnökségünk szakpolitikai lépései attól függenek, hogy az Európai Bizottság mikor adja ki a, az említett zöld könyvet. Minden esetre idén április közepén Budapesten az audiovizuális ipar jövője címmel konferenciát szervezünk. Ennek fő témája az európai audiovizuális ipar versenyképessége. Végezetül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Személyesen engedjék meg, hogy hozzáfűzzem mindehez, hogy hiszem, hogy a kultúra eszközeivel el tudjuk érni, hogy az európai polgárok ne csupán gazdasági térségként tekintsenek az unióra, hanem egy közös, értékekben gazdag kulturális és szellemi tért lássanak benne, amely gazdagít, és nyitottabbá tesz. A magyar elnökség hozzá kíván és hozzá tud járulni egy cél eléréséhez, és reméli, hogy hat hónap elteltével, ha egy nagyon kevéssel is, de egy konszolidáltabb, erősebb, befogadóbb unió elnökségét fogja átadni a lengyel kollégáknak. Megtisztelő figyelmüket köszönöm, és várom kérdéseiket. Köszönöm szépen, miniszter úr. Hatan jelezték, hogy szeretnének kérdéseket feltenni, hogyha ennyien maradunk, be is tudjuk tartani az időt. Kavada kollega kapszott először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen önnek is, miniszter úr azt, hogy felvázolta nekünk az elnökség legfontosabb feladatait. Most már jobban tudjuk, hogy mire számíthatunk a következő fél évben. Nagyon nagyra értékelem azt is, hogy az előadásában hangsúlyozottan említett említette az Európai Örökség címmel kapcsolatos terveket. Én nagy csodálja vagyok a magyar népnek már fiatalkorom óta. És hagyd mondjam önnek a következőt. Minden bizonyal visszamehetünk a történelemben egészen akár a tatárjárásig, vagy a török hódoltság korszakáig, azután az osztrák-magyar monarchia korszaka következett, Ön a bevezetőben Viktor Ügót említette, és azt, hogy ő a szabadságért küzdött. Most nem tudom, hogy az a kérdés, amit felteszek, az ön portfóliába tartozik-e, de mindenképpen megfogalmaznám a kérdésemet, miniszter úr. Tegnap Néli Cruz biztos asszony újra követelte, hogy a kormány, a budapesti kormány vizsgálja felül a médiatörvényt és eh, az alapjogi kartával összhangban módosítsa azt. Kérdésem egészen egyszerű, módosítani fogják-e a média, a eh, média törvényt, hogy megfeleljen az EU alapjogi kartájának? Egyébként el kell mondjam, nagyon meglepett engem, hogy megszületett ez a média törvény egy olyan országban, ahol ilyen bátrak voltak mindig az emberek, küzdöttek a szabadságért, eh, sikerült a kettős állampolgársági törvényt keresztül vinni, de azután most már nem úgy tűnik, hogy József Attila Kossuth Lajos hazájában születnek ezek az intézkedések, vagy Márai Sándort említhetném, Kertész Imrét. Nincs ez összhangban. Módosítják a törvényt, hogy megfeleljen az alapjogi kartának. Köszönöm szépen. Bádiai Kucsatasszony a következő. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, miniszter úr. Tájékoztatást nyújtott a kulturális politika várható lépéseiről az elnökség keretében. Nagy kihívásokkal szembesülünk, miközben hatáskörünk nem túl erőteljes ezen a téren. Egy közös európai azonosságtudat létrehozásáról beszélt. Szerintem identitást nem lehet csinálni, azt az ember vagy érzi, vagy nem. Ugyanakkor lehet segíteni persze a dolgok ezirányú fejlődését. Beszéltünk arról, hogy szükség van a európai közösségi identitásra. Sokszor halljuk azt is, hogy meg kell ragadnunk közös európai történelmünk lényegét. Ám nehezen látható be, hogyan lehet egyetértenünk egy közös politika történetben, vagy egy közös társadalom történetben, hiszen oly sok ütköző álláspont érvényesül Európa szerte ezen területen. A történelmi perspektíva is változóban van, és lehet, hogy nem illeszkednek az egyes nézőpontok egymással. Tehát a, a társadalom és politika történelem együttes, egy kalap alá venni ezt a kettőt nehéz talán, Ám az európai kultúrának lehet közös történelme. Ez segíthet bennünket, ez egy közös keret lehet. Az egyes műalkotások, művészeti áramlatok közös európai történelméről beszélek. Ez egy olyan entitás, amely valóban közös identitás alapját teremteti meg. Ezzel kapcsolatban mi a volna a véleménye? Beszélt az audiovizuális politikáról, két fontos témáról, az online a tartalmak esetén a fiatalkurak védelméről, és a kreatív tart, online tartalmakról. Az utóbbival kapcsolatban lefolyt már vita, nehéz megtalálni azt a rendszert, amely egyensúly teremt a szabad hozzáférés és a szerzőkok védelme között. Ebben még az egyes országokban is nehéz dűlőre jutni, mégis el kell kezdenünk európai szinten is a megoldások keresését önök milyen irányba tekintenek, önök szerint megoldásra juthatunk-e ezen egyensúly megteremtésében. Aztán a fiatalkorúak online tartalmaktól való védelme ügyében sok gondolat felmerült. Minden évben felmerül az a kérdés, hogy egy internet governance, egy internet kormányzásra volna szükség. Ezen belül ugye a folyamatosan változó új technológiai platformok fényében mit tehetünk? Voltak éppen milyen lépéseket tehetünk, amelyek hatékonyak a fiatalkorok védelmében? Helga Trüppel. Köszönöm szépen, Helga Trüppel. Köszönöm, elnök asszony. Az első konkrét kérdésem az Európeánáról is beszélt. Magyarország azokhoz az országokhoz tartozik, amelyek a legkevesebb művet digitalizálták. A magyar elnökség alatt több fog történni, jelentős mértékben több. És Kabada úr kérdését meg kell ismételnem támogatólag, én is egyetértek ezzel. Azután miniszter úr, ön azt mondta, hogy támogatja a kulturális sokszínűséget, és az Európai Unió politikájával egy eh, kulturális, intellektuális eh, teret szeretne létrehozni Európában, hogy az EU ne csak egy belső piac legyen, és ne csak egy eh, gazdasági egység. Jelenleg azonban az európai kormány politikája inkább a kulturális és az intellektuális egység megtörése felé hazad. Václav Havel, Dalos György, Konrád György egy levélükben kifejtették, hogy nagyon aggódnak, hogy mi lesz a liberalizmus és a szabadság sorsa Magyarországon. Itt az Európai Parlamentben mi tisztában vagyunk ezekkel a tényekkel, és nagy vita zajlik az európai közvélemény előtt, és nekünk ezt kommentálnunk kell. Nem elég azt mondani, hogy kulturális sok, sok színűség mellett vagyunk, tudjuk, hogy az antiszemitizmus erősödik Magyarországon, és itt ma világosan állás kell foglalnunk ezekről a kérdésekről a Kulturális Bizottságban. Karol Évert kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, egy az egyben aláírom azt, amit az előttem szóló kollégám mondott. Azok a hírek, amelyek Magyarországról érkeznek, nagyon aggályosak számunkra és ezért, amit az európai kultúrpolitika céljairól és az elnökség súlypontjairól mondott, az köszönő viszonyban sincs azzal, és ezt külön kell választani attól, amit a magyarországi fejleményekről hallunk magyar értelmiségek, akik kritikusan állnak hozzá a kormány munkájához, egyre inkább kampányok célpontjaira válnak, személyes támadások érik őket. Hallunk arról, hogy a Nemzeti Színházban amely tulajdonképpen nemzetközi irányultságú színház, a jövőben megint egy befelé fordulás lesz. Azután hallottunk arról, hogy a szellemtudományok területén a Lukás György archívumnak súlyos pénzügyi problémái vannak, mert megvonták a forrásokat, azután nem finanszíroznak tovább kis színházakat, és hogyha egy olyan újság, mint a Die Welt, amelyet nem lehet megvádolni azzal, hogy baloldali, vagy liberális lap, hanem tényleg egy konzervatív lap, eh, hogyha itt a cím eh, azt mondja, hogy eh, a kultúrát nagyon sújtja a magyar kormány számos intézkedése, és egyre több az antiszemita hang az ezekben a kampányokban, akkor azt hiszem tényleg van értelme annak, hogy itt egy kicsit jobban, közelről elmondja nekünk, hogy amit hallunk Magyarországról, illetve amit ön mond a kultúra területén, hogy mik az elnökség célkitűzései, ezt, ezt a kettő ellenmondásban, és ön hogy kívánja feloldani kezelni ezt az ellentmondást. Még Biszki kollégának megadom a szót, és utána majd a többi kollega a második körben kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, nagyon jó, hogy Liszt Ferencet, nagy magyart említette a beszéde bevezetőjében, ő nagy Európa is volt. De hagyj hívjam fel a figyelmét egy problémára ami újra és újra eszembe jutott. Felvázolt egy nagy audiovizuális programot és a kérdés a következő. Én Lukás Györgyöt tanáromnak tartom. Voltak zseniális tévedései, és voltak zseniális gondolatai. Most mit csináljunk az európai kultúrának azzal a részével, amely nem illik bele a fekete-fehér sémákba? Jancsó, vagy Angel Vajda Lengyelországban, és még sorolhatnám. Vagy gondoltok azokra a német rendezőkre, Kurt Metzre, aki most száz éves, aki csinált propagandafilmet is, és olyan pincefilmeket is, ugye, amelyek tiltott filmeket is. Tehát van egy sor kelet-európai rendező is, akik olyan filmeket csináltak, készítettek, amelyeket a publikum nagyon szeretett, és amelyek az európai kultúra fejlődéséhez hozzájárultak. Mit kezd ezzel a köztes tartományjal? Ugye most már azt hiszem a médiatörvényre nekem nem kell kérdez, nem kell rákérdeznem. Magyarország mit tervez ezzel a nem fekete-fehér tartományával a művészetnek? És Lengyelországban is szintén nagyon fontos kulturális teljesítmények születtek, és ezeket a műveket is talán érdemes felvenni a közös európai kultúrába. Köszönöm szépen! Miniszter úr, akkor most válaszoljon kérem a kérdésekre. Ja. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Megpróbálok rövid szintézissel reagálni az elhangzottakra. A Kavada képviselő úr felvetésére Miközben a felvezetéssel egyetértek, a következtetéseket árnyaltabban tekinteném. Ami, ami például a Nelly Cross asszony kifogásait illeti, ezekről nekem van egy, egy részletes tájékoztatás a kezemben, a következők derülnek ki számomra, hogy három kifogástól beszélhetünk. Az egyik egy jogharmonizációs probléma, a másik egy, egy fogalom tisztázásának a kérdése, ami a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségére vonatkozik, és harmadik egy regisztrációs probléma. Ezekről én személyesen azt gondolom, hogy hogy olyan kérdések, amelyeket nagyon fontos tisztázni, precízen körülhatárolni, és ebben a formában integrálni a magyar médiatörvénybe. De azt is gondolom, ezeket a kifogásokat itt megismerve, hogy ezek távolról sem támasztják alá azt a rendkívül vehemens és intenzív média és politikai körökön belüli reakció hullámot, amely ennek a törvénynek az elfogadását követte. Itt hangsúlyozom, hogy nem az én kompetenciám ezekről nyilatkozni, több oknál fogva sem, de mivel nem akarom megkerülni a kérdést, ezért elmondtam ezt, amit most hallottak. A, ami képviselő asszony kérdését illeti, a, arra nézve, hogy, hogy hogyan lehetséges tudatosítani egy, egy, európai, egy közös európai tudat alapértékeit, azokat a, a tényeket, azokat a az értékeket, azokat az előzményeket, amelyek eh, hordozó pillérei lehetnek egy, eh, egy 21. századi európai tudatnak. Mi azt gondoljuk, hogy, eh, hogy rendkívül gazdag ezekben a tradíciókban a közös európai kultúra, a közös európai történelem és a, az európai kultúrtörténelem, és ahhoz, hogy, hogy ezekből kiemeljük, felmutassuk és megfelelően értelmezzük az ilyen szempontból fontos értékeket, ahhoz például ez az Európeának program is, amelyet emlegettünk, rendkívül fontos, és éppen én ezért nagy személyes híve vagyok ennek, és hogyha azt kérdik, hogy hogy mi a véleményem arról, hogy ebben a programban magyar szellemi értékek mostanig úgy szólván meg sem jelentek, tehát csak ezrelékes hányadban jelentek meg, az a válaszom, hogy pontosan ez az, amivel nem érthetünk egyet, pontosan ez az, amin változtatni kívánunk, és, és azt remélem, hogy már hat hónap alatt lemérhetőek lesznek ezek a változások. A Helga Trüppel asszony kérdéseire a, az, hogy a, az európai értékrend alapját képező sokszínűség, intellektuál, kulturális, intellektuális gazdagság e pillanatban Európa szerte egyfajta uh, hátrányba került, uh, ahogyan azt uh, a Havel Dalos Konrád uh, urakra hivatkozással említette, akik közül ketten jó barátaim, uh, nem Havel elnök, hanem a másik két magyar író. A aggodalmaikat uh, természetesen osztom magam is, ami a, az antiszemitizmus kérdését illeti Magyarországon, ezzel kapcsolatban mindenkinek figyelmébe ajánlom a 20. század egyik legnagyobb gondolkodójának, Bibó Istvánnak a tanulmányát, a, amely a magyarországi antiszemitizmussal foglalkozik. Más fontos tanulmányok is vannak, de ennek a következtetéseit az elmúlt évtized, évtizedekre e, lebontva fölhívnám arra a figyelmet, hogy, e, hogy Magyarországon is, mint a legtöbb e, európai országban, vagy talán mint a legtöbb közép-európai országban hagyománya van, mint egy, mint egy száz éve, egy eh, antiszemita eh, beszédnek. De el kell azt is mondanunk, hogy, hogy ez eh, mindig is másodlagos maradt a politikai közbeszédben, és az a párt például, amelyik erre építette a maga retorikáját, az Magyarországon, az a párt kiesett a parlamentből. Magyarországon a parlamenti küszöb 5 százalék. Ez a Miép nevű párt, amikor néhány évvel ezelőtt megszűnt parlamenti pártnak lenni, azt a tanulságot fogalmazta meg számunkra, Magyarországon a, az antiszemita közbeszéd híveinek a száma nem haladja meg az 5%-ot. Na most a, az idők persze változnak. Vannak bújtatott formái az antiszemita és a, a, a rasszista, az idegengyűlölő, a xenofób magatartásnak. Mi ezt tudjuk. De azt a tényt, hogy a, az Orbán kormány hivatalba lépése óta, tehát hogy az elmúlt nyolc hónapban nőtt volna a, az antiszemitizmus intenzitása, Magyarországon ezt én nem tudom alá támasztani, és nem is értek egyet ezzel, mert szerintem nem így van. Vannak, aggaszt, vannak jelek, amelyek aggasztóak, és amelyekkel foglalkoznunk kell. De azt, hogy, hogy egy ilyen fajta kurzus megerősödött volna, ezzel én nem értek egyet. És ami, ha eljutunk odáig, hogy, hogy a Nemzeti Színház vagy egyes archívumok ügye, amikor a, az új kormány hivatalba lépett, akkor azonnal megszólaltak a vészharangok, és elmondták, hogy na itt most két héten belül leváltják a, a Nemzeti Színház igazgatóját, és még mondták, hogy hány intézménynek az igazgatóját. Itt van, eltelt nyolc hónap, és senki nem váltotta le. Ha leváltotta volna, tudnám, mert én, én nekem kéne aláírnom ezt a, a leváltást, ez nem történt meg. Az, az viszont tény, hogy a, az ország egy olyan költségvetési helyzetet örökölt az előző kormányzattól, amelyek nyolc évig garázdálkodtak Magyarországon, amelyben már a kulturális célokra tavaly és idén fordítható összegek annyira lecsökkentek, hogy bizony archívumok a megszűnés szélére kerültek, intézetek kisebb színházak valóban a megszűnés veszélyével konfrontálódnak. Mi a magunk részéről mindent megteszünk. Én, én hetente vívok csatákat a, a, a költségvetésért felelős kollégákkal. Ebben a magyar kormánystruktúrában nincs pénzügyminiszter, úgyhogy ezért nem mondtam azt, hogy, hogy a pénzügyminiszterrel, de azokkal, akik, akik mondjuk pénzügyminiszternek számítanak egy, egy másik országban, harcolok azért, hogy megértsék azt, amire most globálisan összefoglalóan az elhangzott kérdésekre talán válaszolok ezzel, hogy, hogy mi, tehát ez a, ez a kormányzat a kultúrát nem luxusnak tekintjük, és nem tekinthetjük luxusnak, hiszen, hiszen nem az az alapképlet, hogy egy egy, jól, egy gazdaságilag jól menő országban jut pénz a kultúrára is, hanem fordítva, egy olyan országban, amelynek jelentős kulturális teljesítménye van, ennek hatására a gazdasági teljesítmény is nőni fog. Láttuk ezt Németországtól Japánig és Kínáig, nagyon sok példát tudnánk erre hozni. És szakítanunk kell a kultúra három rossz értelmezésével, a kultúra definíciójának három rossz értelmezése. Az egyik a kultúrát propagandának tekinti. Annak tekinti, hogy egy, egy uralkodó párt politikai vagy ideológiai eszközeként befo- módosítsa a társadalom nemzet tudatát. A másik rossz megközelítése a kultúrának, amely a kultúrát szórakoztatásnak tekinti, tehát az entertainment szó teljes értelmének megfelelően. És végül van egy, egy értelmezés, amely a kultúrában semmi más nem lát, mint árut. Nos, hogyha eljutunk oda, hogy, hogy mind a média, mind a politikus társak megértsék, nem csak Magyarországon, az egész Európai Unióban, annak, hogy a kultúra nem ezt jelenti, hanem, hanem egy pillanatban egészen más reményeket kell fűznünk a kultúrához, akkor talán eljutunk oda, hogy a finanszírozási kérdésekről is sokkal nyugodtabban lehessen beszélnünk, mind Magyarországon belül, mind az egész unió léptékén. Köszönöm szépen. Lesz kollega. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm miniszter úr. Nagyon érdekes tájékoztatást kaptunk öntől a kérdéseket, amiket én szerettem volna feltenni, már a kollégáim tulajdonképpen feltették. Az európai kulturális identitás kérdése, persze nagyon fontos kérdés. Ön említette, hogy meg kell őriznünk az európai örökséget, a kincseinket, és vita folyik az európai kultúra jövőjéről is természetesen. A már meglévő európai kultúra és örökséget meg kell tudnunk védeni, óvni. Az online kulturális tartalmak, vagy kreatív online tartalmak kérdése után az internethez való hozzáférés egyrészt, illetve a szerzői jogok megvédelme másrészt problematikája. Ezekről ön beszélt, és még egy nagyon fontos dolgot említette, a művészek mobilitásának a kérdését. Ehhez kapcsolódóan szeretnék feltenni egy kérdést. A művészeknek nagyon gyakran közvetítő szerepet kell betölteniük és gyakran fordul elő, hogy nem kapnak elég védelmet e, szociális területen. Például egy zenész, aki Magyarországról el akar költözni Spanyolországba, e, nagyon gyakran nehézségekbe ütközik, e, hogy például hol lesz akkor társadalom biztosítása. Terveze ezen a téren valamit Magyarország. Köszönöm, és kérem, hogy rövid kérdéseket tegyenek fel. Sánchez mit azt, azt mondja, következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm, államtitkár úr, a nagyon részletes elemzést, amit hallottunk öntől, a kultúra számos területét érintve. E, a kreatív iparra szeretnék rá kérdezni elég részletesen foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hiszen ez az ágazat is jelentős mértékben hozzájárulhat a 2020-as stratégia megvalósításához. A kreatív iparágak erősíthetik a társadalmi kohéziót, az innovációt, sőt a gazdaság fejlődéséhez is hozzájárulhatnak. A digitális, digitalizálás eh, kérdése, digitalizálás persze költségekkel jár, és a kérdés az, hogy eh, hol eh, lehetne a finanszírozással kapcsolatban egyfajta emelő hatást elérni, a különböző szintek hozzájárulását hogyan akarják kezelni. Tehát a kreatív iparágak, kult kultúra mm, eh, kérdés körében eh, mit eh, akar a magyar elnökség tenni annak érdekében, hogy tovább fejlődhessenek a kreatív iparágak. Köszönöm, pályadéli képviselő. Köszönöm szépen a miniszter úrnak a rendkívül érdekes előadását, és Köszönöm a válaszait is, amit az előző kérdésekre e, adott. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy az Európai Örökség cím kérdésében. Ugye nyilvánvalóan folytatódnak majd a tárgyalások, és még nem tudjuk, hogy mi lesz az eredmény, hogy végezetül az a célunk, hogy a szöveget mindenki el tudja fogadni, hiszen ezzel kapcsolatban akarjuk az európai kohéziót erősíteni. Legyünk őszinték egymással. Nem vagyunk még most olyan helyzetben, hogy definiálni tudnánk, mit, mi az európai modern polgár, hogyan néz ki, vagy mi, mi az identitása. Még hosszú idő kell ahhoz, hogy ilyesmit tudjunk definiálni. Ön, mint a tanács soros elnökségének a képviselője ezen a területen, amikor az európai identitást próbálja meg definiálni, és ezen az úton próbál előre lépni, azt hiszem, hogy nagyon nehéz feladatot vállal magára. És ezt annak tükrében nézzük, hogy mik, milyen, mik történnek Magyarországon, az ön hazájában jelenleg színházak területén és egyebek a média területén. Hát kétségeink támadnak. Most a kérdésem mindezek tükrében hogyan szeretnénk felhasználni az európai kultúrát a külkapcsolataink erősítése érdekében. Takula képviselő. Elnök asszony, miniszter úr, mindenek előtt szeretném megköszönni a miniszter úrnak ezt a nagyon jó európai beszédet. Nagyon részletes volt, átfogó, fontos kérdésekre kiterjedt. Az Európa identitással kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon nehéz eh, európai identitást eh, meghatározni. Hogyha például azt nézzük, hogy mi történik Budapesten, vagy eh, Madridban, vagy más példákat is említhetnék, azt mondhatjuk, hogy ez vajon közös vonásokkal rendelkezik ahhoz képest, ami mondjuk New Yorkban vagy Buenos Airesben történik. Persze megvannak a hagyományaink, az európai hagyományaink, a keresztény zsidó örökség hagyományok, most itt az Európai Parlamentben örülünk annak, hogy a magyar elnökség arra kíván koncentrálni, hogy hogyan tudnánk a kultúra területén erős, teljesebben, szorosabban együtt működni itt Európában. Tehát örömmel hallgattam sok mindent, amit ön elmondott. A szerzői jogok védelme az interneten nagyon fontos kérdés, a kreatív online tartalmak területe egyre bővül, és nagyon fontos, hogy megfelelő egyensúlyt tartsunk a szabad hozzáférés, illetve a szerzőjog védelmek között. Felhangzottak megjegyzések az antiszemitizmussal erősödésével kapcsolatban. Az EU-ban mi küzdünk az antiszemitizmus ellen. Ma este az Európai Parlamentben eh, például eh, lesz egy eh, esemény, amelyben kapcsán a holokausztra emlékezünk. Én aktívan részt veszek ennek a szervezésében és lebonyolításában. Nem változott, azt hiszem, semmi Magyarországon tekintetben. Vannak felmérések, vannak adatok. Egész Európában megfigyelhetők aggasztó tendenciák, amik ellen fel kell lépni. De amíg a vita során aggaszt, és ez igazából nem a politikusokkal függ össze, az az, hogy egy nagyon rossz ellenzéket próbálnak itt többen létrehozni. Nekünk a Magyar Elnökség programjával kell foglalkoznunk, és hozzá kell foglalkoznunk, hogy Magyarország mit tervez az, ebben a fél évben. A média törvényről ön azt mondta, hogy ez nem, igazából nem az ön tárcájához tartozik, de mi, mi is ugyanezt mondhatjuk, nem ránk tartozik, hanem a bizottságra, az Európai Bizottság pedig tanulmányozza ezt a médiatörvényt. Tehát vannak olyan politikusok itt, akik fel akarják tartóztatni, vagy le akarják blokkolni, lassítani az egész magyar elnökséget, mert állandóan csak a médiatörvényről beszélnek, újra és újra ezt hozzák fel. Azt hiszem, ezt most már lassan félretehetjük. Bízzuk ezt az Európai Bizottságra, majd a bizottság tanulmányozza ezt a kérdést eh, a magyarokkal együtt. És most eh, érdekesebb, hogyha eh, a, mind a 27 tagállam média törvényét is mondjuk itt gölcsön alá vehetnénk az EU-ban. Azt hiszem, hogy nagyon gyakran mi parlamenti képviselők hajlunk arra, hogy egy elnökség munkáját esetleg akadályozzuk is, akkor, hogyha vádaskodunk. Nagyon jó európai hozzászólásokat hallottunk ma öntől. Szeretném önt bátorítani a magyar elnökség célkitűzéseinek az elérésében, és remélem, hogy a parlament is szükséges támogatást meg fogja adni önnek a sport, az oktatás kultúra területén erősítve az európai dimenziót. Köszönöm szépen, Martin kollega. Én egy másik álláspontot fogok képviselni, mint az előttem szóló képviselő. Tisztelt Kultúra ügyi államtitkár úr! Martin úr félbe szakítja az elnök asszony Martinra. Martin úr, kérem, ne szakítson félre, félbe engem, ennek azt mondta, őnek is el kéne menni Magyarországra. Sok dolog van, amit nem találok magyarázatot, amelyek nem az én kompetenciába tartoznak. De az ön által képviselt területen azt hiszem, hogy találunk választ, például az összefüggésben, hogy ha egy delegáción Kínába látogatott, mindig az emberi jogokról is beszélnek. Itt ön, mint értelmiségi, nyilván megérti, hogy engem mennyire megin, megrendített az, hogy az alapjogok, az emberi jogok, és igen, az európai identitás kifejlesztését is milyen támadás érte. Tagja vagyok az alapjogokkal foglalkozó szakbizottságnak, és emlékszem, hogy más országban is küzdtünk, küzdöttünk a média koncentrációja ellen de eh, az, hogy a eh, negyedik hatalmi ágat eh, most így kezeljék, mint ahogyan ezt a magyar törvény meg fogja tenni, eznek a média hatóságnak a létrehozásával, ilyen még nem volt egy országban sem. És az ön Őhöz tartozó terület, ugye egy klasszikus területet, terület az osztrák kormányban is, a kulturális területért felelősként ön azt mondta, hogy ez az ügy viszont nem önhez tartozik. Azt hiszem, hogy el kéne jutni oda, hogy világosan fogalmazzanak. Abban a vitában is, amelyet például múlt héten itt a plenáris ülésen lefolytattunk a parlamentben. Amikor az örök kormányának a feje nagyon konkrét bíráló megjegyzéseket hallott mindegyik frakciótól, elnök asszony, mindegyik frakció részéről és eh, azután azt, az ezeket azzal utasította vissza ezeket a konkrét eh, bíráló megjegyzéseket, hogy nem hagyja, hogy megsértsék a magyar népet, mert itt a magyar nép eh, sértették meg a büszkeségében. Talán öntől is azt mondanám, mondja világosan, a vita legitim formájának tartja-e az, hogyha egy konkrét törvény, konkrét pontjait érik bíráló megjegyzések, akkor ezt azzal utasítják vissza, hogy az egész népet sértették meg ezzel. Így visszaesnénk egy olyan időnek az érvelési rendszerébe, amelyet György, Kondrát György egyfajta újszerű diktatúrának nevezett. Bagúr. Azt, hogy csak nagyon röviden uh Hans Péter Martin úr idézte azt a mondatot, amit én, amivel én is szeretném kezdeni. Magam is úgy érzem, hogy nem hagyhatom, hogy megsértsék a magyar népet azokkal az általánosító megjegyzésekkel, amelyek itt többször is elhangoztak ezen az ülésen, és amelyek az antiszemitizmus vágyát hozták föl. Ezek nagyon fájó és hangsúlyozottan nagyon sértő kijelentések általában liberális oldalról, amikor elfogynak az érvek, akkor ez az antiszemita vád, ez rendszeresen előjön. Ezt a leghatározottabban személy szerint szeretném visszautasítani, hiszen eh, például az első Orbán kormány volt az, aki Magyarországon a holokauszt napját emléknapnál nyilvánította, és azóta is számos olyan lépést tett meg a kormány, amely ezt a vádat hangsúlyozottan visszautasítja. Még egyszer mondom, ez sértő és fájó kijelentés, úgyhogy ezt leghatározottabban vissza kívánom utasítani. Köszönöm. Tökés. Tökés képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy egy kis szubjektív legyek. Ugyanabban a városban születtünk Szőcs Géza miniszter úrral Kolozsvár, Klúzs, Klausenburg, és ugyanazon Ceausescu diktatúra ellen léptünk fel annak idején, a 80-as években, minket mindig román ellenesnek neveztek, és ez a hagyomány mindmáig fenntartott, fennmaradt, amikor bekerültem a parlamentbe, akkor is azt terjesztették egyes román képviselők, hogy én román ellenes vagyok, pedig a román forradalomban a románok álltak mellém, hogy megdöntsük a Ceausescu diktatúrát. Hát ezt juttatja eszembe az antiszemitizmus kérdése. Mindig kéznél van az antiszemitizmus vágya, hogyha történetesen egy bűnvádi eljárás folyik 450 millió forint ügyében, és történetesen a hat filozófus között vannak zsidók is, akkor teljesen alaptalan antiszemita pályára terelni ezt a bűnvádi eljárást, mert ha cigány lop, akkor őt kell kivizsgálni, ha a zsidó lop, őt kell, ha a magyar lop, akkor őt kell, ha a román, akkor őt kell kivizsgálni, és ettől nem lesz román sem, magyar sem, cigány sem zsidó ellenes. Úgyhogy ügyeljünk az antiszemitizmusnak az állandó hangoztatásával, és egyébként nem tartozik ide a szó szoros értelmében a kulturális bizottság meghallgatásának a körébe. Köszönöm, Tőkés úr. Kérem, miniszter úr, államtitkár úr válaszoljon a kérdésekre. Kezdeném talán a, a végén, hát a Mártin és Tőkés urak részéről elhangzott bizonyos mondatokkal. Én nem kívántam erre hivatkozni, és talán soha nem hivatkoztam, hogy hogyha valaki ebben a teremben sokat kockáztatott és sokat szenvedett az emberi alapjogokért, akkor Tőkés László püspök úron kívül talán nem szerintelenség azt mondanom, hogy, hogy, hogy leginkább én lehetek az. Egyszer megkérdezték tőlem, nem olyan rég, hogy miért nem viselek olyan nyakkendőt, mint a legtöbb férfi itt ebben a teremben. Miért ezt a másikat? Vagy egyáltalán nem viselek. És, és elmondtam azt, hogy engem a szekuritáti emberei a saját nyakkendőmmel, az ilyen hosszú nyakkendővel akartak megfojtani azért, hogy belém szorítsák a szót. Tehát ha valaki érzékeny, ha valaki ö, különösen ö, odafigyelő olyan tekintetben, hogy ö, hogy a véleményszabadság, a lelkiismereti szabadság, a szólásszabadság helyzete egy adott társadalomban milyen, akkor nem akarok kérkedni, de azt gondolom, hogy én ezek közé tartozom. Én nekem mostanig olyan érzésem nem volt, vagy olyan gyanúm, hogy Magyarországon az alapvető emberi jogokat, ahogy Martin úr mondta, vagy, a, vagy az ezekből származtatott jogokat veszély fenyegetné de én nem vagyok látnok. Ha, ha ez a médiatörvény eljut oda, ahogy a képviselő úr mondta, hogy konkrét helyzetekben tudunk beszélni, mert ez még nem konkrétum. Egy, törvény, egy törvényi szöveghely, ez még nem konkrétum. Tudjuk, hogy ugyanaz az alkotmány, a, amely az Egyesült Államokban úgy, ahogy működik, az átplátálva hirtelen egy fejlődő országba nem volna képes garantálni ugyanazokat a, a jogokat, mint Amerikában. Tehát ez messzire vezet. Én oda szeretnék csak kiukadni, hogy, hogy egy törvény valójában mit tartalmaz, ez akkor fog kiderülni, ha a törvény alkalmazása során durván megsérülnek, vagy bárhogyan megsérülnek az emberi alapjogok. És ezért én arra kérném önöket, hogy ha majd ilyen konkrét jogsérelemről értesülnek, akkor folytassuk az erre vonatkozó eszmecserét, és nem fogom megtagadni soha azt, ami engem, ami az én közéleti erkölcseimet mindig is meghatározta ezzel kapcsolatban. Nem vitatom azt egyébként, és itt már egyéb kérdésekre is reagálok, hogy van mit tenni Magyarországon is. A ha úgy tetszik, a, a jogalkotóktól lefele a, a szociális létrán nagyon-nagyon sok tennivaló van, mint ahogy Európában máshol is. Mi, ez, mi, ebben, mi ezért látjuk az Európai Örökség cím létrehozásában, az Európa 2020 stratégia végrehajtásával kapcsolatos elképzeléseikben, és a művészek és, és kulturális szakemberek mobilitásának az elősegítésében azokat a, a tényeket, amelyek talán garanciái nem lesznek, nem lehetnek egy, egy európai közös identitás kimunkálásának. Biztos, hogy, nem lesz, hogy ez nem garancia. Itt is arról van szó, hogy mit hogyan alkalmazunk. De azt gondolom, hogy, hogy mi nekünk akkor is egy ilyen e, európai közös tudat és európai közös identitás kimunkálása a célunk, ha ez az út még nagyon hosszú, és úgy gondoljuk, hogy ezek megfelelő eszközök arrafele. Az identitásról hónapokat lehetne vitázni, és eszmét cserélni. Az egyes identitások is nagyon heterogénak. Maradjunk Liszt Ferencnél. Ugye a Liszt Ferenc és Johannes Brahms révén legismertebbé vált magyar melódiák javarésze az úgynevezett cigányzenéből származott le. A, a magyar kultúra a, rendkívül befogadó volt nagyon sokfajta értékrend szintetizálódott benne, egyfajta melting potként működött az is. Bartók Béla a munkásságában, a másik zeneszerzőt említve, ott a magyar, a szláv és a román nem csak melódia kincs, hanem, hanem kulturális kincs integrálódik egy, egy dominánsan magyar beszédbe. De ez mutatja, hogy milyen összetett még egy identitás is. Hát még 30 féle, mint, ami, mint amilyet elképzelünk. Hosszú út, nehéz út, de elindultunk rajta, és ez alatt a néhány hónap alatt úgy gondolom komoly lépéseket teszünk, lebontva olyan apróságokra is, amelyek természetesen annak a művésznek nem apróságot jelentenek, hogy vajon mi lesz az én biztosításom, az én adóügyem, az én vízumügyem megoldása, ezért dolgozzuk ki azt a rendszert, amely, amelyet a létező legegyszerűbb hozzáféréssel bármely művész igénybe vehet, azt mondja, én utazom ide vagy oda, ott mi vár engem. És erre felkészült választ fog kapni. Köszönöm szépen, Trüppel asszony. Kért szólt, bár lezártam volna. Egy személyes nyilatkozattal élnék elnök asszony, rendkívül fontos számomra Báró kollégámhoz fordulok, Bagó kollégámhoz fordulok. Sok tanulmányos cikk született arról, hogy általában érzékelhető a magyarországi antiszemita hang erősödése. Mindenki olvashatja ezeket a tanulmányokat, cikkeket. A jobbik sikeréről szólóak is erről szólnak. Senkit neve, sem neveztünk személyesen antiszemitának, senki sem sértettünk meg ebben a teremben. Itt különbséget kell tennünk, és nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ezt ismerje, lássa be óvakodom attól, hogy itt személyes sérelmekről beszéljünk, senki sem sérhet meg senki, hanem bizonyos tendenciákról beszélünk, a magyar társadalomban észlelhető, meg más társadalomban is észlelhető fejleményekről, úgyhogy ezt a különbséget vegyük észre, és húzzunk itt vonalat. Okay. Igen. Tehát képviselő, Trüffel képviselő asszony kérdésére viszont kérdése élnek, hogy tud-e olyan tanulmányról, amely az elmúlt nyolc hónapban történő erősödését vázolná a Magyarország ilyen antiszemitizmusnak. Mert, mert még azt is kell tudni, hogy a jobbik, amelytől valóban nem idegen a, az antiszemita retorika, azt még ezelőtt egy évvel azt olvastuk az újságban, hogy ez, lesz a, a, hogy ez és ez lesz a Fidesz legszorosabb politikai szövetségese. Ehhez képest ma nincs nagyobb riválisa a Fidesznél, mint a Jobbik. Tehát, tehát mérlegeljük az egyes szavak és következtetések súlyát. Ismétlem, vannak Magyarországon is, mint nagyon sok helyen máshol, antiszemita beszédek. Ezek gyökere nagyon mély, történelmi. Nem lehet egy, egy 6-7 hónapja kormányzó kormány felelősségére visszavezetni ezek létezését. De a kormány pontosan azt akarja, mind a kultúrpolitikájában, mind az oktatáspolitikájában, mind a médiapolitikájában, hogy egy európai diskurzus dominálja a magyar közbeszédet és kultúrát is, ezt szeretnök együtt kimunkálni önökkel is, meg, eh, meg azokkal az erőkkel, amelyek Magyarországon eh, erre eh, alkalmasak, és amelyek szövetségeseink lehetnek. És néhányat ezek közül itt felsoroltam. És hogyha van erő, amely vissza tudja fogni az antiszemitizmust, a rasszizmust, a xenofóbiát és mindezeket, azok, azok pontosan az itt körvonalazott erők, pontosan azok, amelyeket mi szeretnénk, mint, mint saját szövetségesünket látni. Köszönöm, miniszter úr. Olyan parlamentben ül, ahol bátran nézünk a viták elébe, el kell viselni ezeket a vitákat, ön elviselt, elviselte. Mint kultuszminiszter, kultúra, felelős miniszter a kultúrapolitikáért, a médiumokért, a sajtószabadságért is felelős, ha nem is konkrétan a tárcája alapján, hanem a kultúrához való, a témák kultúrához való tartozás alapján, ezért estek ezekről szó, ezet eset ezek szó ezekről. Azt azonban ki kell fejtenem, nem találom helyén valónak, hogyha kettős mércét alkalmazunk egyre gyakrabban. Az Európai Unióban vannak sajtótörvények, amelyeket eddig senki sem támadott, senki sem vizsgált. Vannak olyan sajtótörvények, és Szlovéniát nevezhetnénk meg. Ugye a leg, egy, amikor elnökséget vitt, tanácselnökséget Szlovénia, senki sem nézegette a média törvényét. Fel lehet tenni a kérdést, ugye tapasztaltunk már ezt azt, és több más tagállammal kapcsolatban is megélhettük ezt. Lehet, hogy túllövünk a célon, hogyha ezt az egyetlen ezzel a dologgal foglalkozunk, csak ezt tartjuk minden mércéjének. A magyar miniszterelnök hivatalosan kimondta, hogy az Európai Bizottság hibákat állapít meg, nyitva áll a módosítások előtt és a parlamentet felkéri erre. Várjuk meg tehát, amíg ez lefolyik. Ma ugye kellett erről szót váltanunk, megértem ezt, ennek az igényét, ám az előítéletek, az elhamarkodott ítéletek ellen szólnének fel. És más területeken is, ahol igazolt emberjogsértések történtek, emlékszem, amikor a a magyar nyelvet büntették Szlovákiában egy törvényel. Hol voltak akkor azok, akik most az emberi jogokért kiáltanak, hol voltak akkor, hogy megvédjék a kisebbségi és emberi jogokat Szlovákiában? Mindig ugyanazzal a mércével kell mérnünk, és nem lehet pártpolitikai okoknál fogva ö, megpróbálni ö, a kettős mércét alkalmazni. Én Martin úrral szemben azon a szakbizottság ülésen, a LIBE és a Kulturális Szabizottság közös találkozóján, ahol Nelly Cruz is ott volt, és a magyar kormány képviselő is, nagyon fontos kérdés merült fel, az, hogy a köztelevíziók szabályozása hova, hova halad? Hogyan lehet túl, hogyan élhetnek túl a köztelevíziók. Ezek a számunkra fontos kérdések, ezekkel kell foglalkoznunk, és a beletjelentés ezért volt oly fontos. Mi két éve Magyarország kapcsán is rá kell mutatnunk, akkor még nem volt ugye ez a médiatörvény, utaltunk arra, hogy foglalkoznánk kell a köztelevíziók helyzetével Magyarországon, Lengyelországon és a Sorországban. Ez volt a beletjelentés indítóka, és nem a média törvény. Azt hogyha a média törvény, egy, egy kommunista törvényt leváltva bevezetésre kerül, és ez nem bizonyul helyesnek, akkor azzal foglalkozni kell majd, de előre ne törjünk pálcát az értékelés előtt. A kormány kimondta, hogy módosítja a törvényt, ha erre oka adódik, bízzunk benne. Hogy, és ha van egy ország, amely a romákkal foglalkozik, akkor ez bizony Magyarország. Függetlenül attól, hogy ki van kormányon, Magyarország mindig foglalkozott ezzel a kérdéssel. Minden országban vannak radikális mozgalmak, itt kevesebb, ott több, Ám egyesek, egyes a romák, ennek céltáblái máshol az iszlám kisebbség, de hát mindenki a saját hazára is gondoljon, és azok a kijelentések, amelyeket öntől is hallottam, hogy a kormány foglalkozik azzal, hogy a roma problematika megfelelő figyelmet kapjon, ezzel foglalkozzanak oktatáspolitikai és egyéb eszközökkel, és ez helyén való. Az antiszemitizmus pedig nem magyar téma, hanem, az, hanem európai téma, minden tagállamra érvényes. Fel kell tegyük magunknak a kérdést, és nem egy egymásra mutogatni. Németországban is bizonyal nagyon erős antiszemita tendenciák érzékelhetőek. Ugye a mi rettentő múltunk miatt ezek ellen gyorsabban fellépünk talán, ám minden országban meg lehet találni ezeket a tendenciákat. Ezekkel foglalkozni kell, ám nem szabad úgy csinálni, mint a csak egy országot érintenének ezek, amely éppen az elnöki tisztet tölti be. Egy kicsit ki kellett mondanom, mert mert nyomja, szélesebb körben, összefüggésében kell tehát vizsgálnunk a dolgokat. Kavada úr, Trüppel asszony is beszélt a témákról. Én azt a elvet vallom, jövő héten meglátjuk, milyen döntés születik a kormány részéről, tanult emberek ülnek a kormányban, elégségesen tudják, hogy hogyan lépjenek majd. Ami pedig egy ország kultúrpolitikáját illeti, egy nemzeti színház bezárását, vagy igazgatóváltását. Ha ezzel foglalkoznánk az Európai Unióban, ezekkel a kérdésekkel, akkor túl messzire mennénk. Szeretnénk, mindenhol megmaradnak a mozik, a színházak, Ám ha valahol egy oknál fogva, akár helytelen oknál fogva is, a kultúrán spórolva bezárnak színházakat, ezt lehet bírálni, de ez megtörténik Németországban, Franciaországban, Angliában is történnek ilyenek. Úgyhogy kérem, megint csak, ha egy ujjal valakire mutatunk, akkor a többi ujjunkkal magunkra mutassunk. Ezt a pártatlanság okán mondtam el. Köszönöm, államtitkár úr, kérjük a következő kollégát a pulpitusra.

Kérhetem, hogy akik elhagyják a termet, ezt csöndben tegyék, ugyanis most a fiatalokról is fogunk beszélni. Fontos téma jön. Herr Kollege Takula, Takula kollega, a fiatalokról akarunk beszélni. Nagyon örülünk annak, hogy meghallgathatjuk azt a minisztert, aki a tanácsban a fiatalok több éves programjáért felelős. Remélem, hogy bátorságot meríthetünk majd abból, amit elmond ezzel a programmal kapcsolatban, és lesznek új gondolata is, amelyeket örömmel meghallgatunk. Soltész úr, önél szó. Szót elnök asszony, tisztelt elnök asszony, alelnök asszony, alelnök úr tisztelt képviselő hölgyek és urak! Röviden megpróbálom folytatni a magyar nyelvleckét, nem túl sokáig az, ön, az önök idejét rabolva, de muszáj elmondanom, hogy mik azok a feladatok, amelyek előttünk állnak az elkövetkezendő hónapokban. A magyar soros elnökség beágyazódik az Európai Unió parlamentjének az Európai Bizottság eddigi szakpolitikájába és az Európai Unió tanácsának az eddigi döntéseibe. Szorosan kapcsolódik azokhoz az eddigi politikákhoz, az döntésekhez, állásfoglalásokhoz, amelyek az ifjúságpolitikát Európában meghatározzák. Éppen ezért, ha megengedik, nagyon röviden erre utalnék, hogy mik ezek a politikák, amelyekre nagyobb figyelmet fektetünk, illetve hangsúlyt fektetünk az elkövetkezendő hónapokban. Az európai ifjúsági politika három pilléren nyugszik, és az egyik fő pillére az európai együttműködés megújult kerete, mely 2010-től 2018-ig fölölel egy nagy időszakot, és ez különböző célokat határoz meg. Nyolc cél az, amely az önök bizottságát is érinti. Itt a képzés-oktatást emelném ki egyben, de ami az ifjúság politikához szorosan kapcsolódik a nyolc cél közül, abból kettő az úgynevezett részvétel, illetve a másik az önkéntes tevékenység beépül a magyar EU elnökség politikája közé. A többi céllal tehát itt az alappillér együtt, első alappillér e, többi céljával most nem e, foglalkozom időhiányában, de mindenképp erre a kettőre ki fogok térni még később. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a másik alappillér, amit kiemelnék, az az e-, Európai Ifjúsági Paktum. Az Európai Ifjúsági Paktumnak, amely a Lisszaboni folyamatnak a része, talán az egyik legfontosabb üzenete, a fiatalok részvétele a politikában a fiataloknak az aktv jelenléte a mindennapok politikájában is amit itt is a teremben képviselő hölgyek és asszonyok között is tapasztalni lehet fiatalok is itt vannak közöttünk és képviselik országaik szakpolitikáját fiatalságát és hát ezáltal a jövőjüknek az igényét is. a három pilléren kívül mindenképp szeretném hangsúlyozni azt a nagyon fontos politikát, amely mozgásban az ifjúságot jelenti. Ugye ez váltja le az Európai Ifjúsági Paktumot, vagy cseréli ki, és amikor a korábbi időszakban, vagyis a meghallgatás során önök az anyagiakra is rákérdeztek, akkor ez lehet az az egyik zászlóshajó amely az európai unió two thousand and twenty as stratégiája közül az egyik a hét zászlóshajó közül az oktatás területén az ifjúság területén segtséget adhat ahhoz a munkához amelyet mindannyian végzünk és végezni is fogunk a jövőben is. itt nagyon fontos hogy a képzésnél figyeljünk és támogassuk a sznvonal emelkedését. az oktatásnál nagyon fontos, hogy a minőséget javítsuk. És ennek eredménye lehet az, hogy a foglalkoztatás szintje javul, aminek eredményeképpen a foglalkoztatásban egyre több fiatal vehet részt. Ne felejtsük el, hogy ma Európában közel egyötöde a fiataloknak, akik vagy állást keresnek, avagy pedig problémájuk van a munkahelyi elhelyezkedéssel. És óriási probléma ez, hogyha onnan közelítjük meg, hogy ezek a fiatalok fogják fenntartani Európa népjóléti rendszerét, szociális, oktatási, egészségügyi rendszerét az elkövetkezendő évtizedekben. Tisztelt Bizottság, szeretném még kiemelni a következő időszak politikáját meghatározó egyik nagyon fontos és nagyon előremutató programot, a Fiatalok Lendületben programot ennek öt fő eleme közül én egyet emelnék ki ez az európai önkéntes szolgálat ami pont a magyar elnökségnek a kezdetén azért nagyon fontos hiszen most kezdődött el az európai önkéntesség éve ami mindenképp a fiatalok felé egy nagyon fontos üzenet és egy nagyon fontos elvárás is természetesen feléjük. tisztelt elnök asszony! Tisztelt eh, Hölgyeim és Uraim képviselő hölgyek és urak! A trió elnöksége ebbe a politikába, amit most felsoroltam, ágyazza be az eddigi javaslatait, ahol is a legfontosabb kérdés, a legfontosabb feladat a fiatalok foglalkoztatásának a kérdése. A fiatalok foglalkoztatásának a kérdését ez a trió elnökség három részre osztotta. A spanyol elnökség keretében a társadalmi bevonás volt a legfontosabb feladat. a második elnökségi szakaszban a belga elnökség alatt az ifjúsági munkára helyezték a hangsúlyt a belga elnökség vezetői. most a harmadik szakaszban ugyanebben a témakörben a részvétel formái és maga a részvétel maga amit hangsúlyozottan kiemelünk ebben a kérdésben a fiatalok foglalkoztatásának a kérdésében. tisztelt hölgyeim és uraim azt gondolom hogy az a részvétel amely egyrészt az aktv állampolgárságot jelentheti részt venni a politikában részt venni a közéletben részt venni gy ezáltal ennek segtségével a foglalkoztatásban mindenképp a fiatalok lehetőségeit segti. de ugyanolyan fontos amit már említettem a fiatalok részvétele kapcsán, hogy a politikai közéletben, ha részt vesznek, akkor azok a feszültségek, amelyet egyébként most itt az előző meghallgatáson is lehetett érezni, talán a fiatalok között sokkal inkább elsimíthatóbbak, illetve sokkal inkább megértik egymást éppen ezért nagyon fontosnak tartom személy szerint is hogy a politikai részvétel a fiatalok részéről hangsúlyozott legyen és minden lehetőséget megadjunk nekik. mindenképp fontosnak tartom és itt még egyszer szeretném külön kiemelni az önkéntesség kérdését. az önkéntesség európában és európában a nyugati részen sokkal nagyobb gyakorlattal gyakorlatot élt át eddig, mint Európa keleti részén. De ahhoz, hogy az önkéntesség európai éveinek a céljai, elképzelései, feladatai mindenképp sikert hozzanak, ahhoz minden európai országot érdemes bevonni, és be is akarunk vonni, és ami nagyon fontos üzenet, hogy itt most nem csak az Európai Uniós tagállamoknak a részvételére számtunk az európai önkéntesség évében hanem az unión kvüli államokra is hiszen nem mindegy hogy azok a fiatalok ha évek múlva csatlakoznak az európai unióhoz ők milyen tapasztalatokat szereznek a közös együttműködés során. tisztelt elnök asszony ennek kapcsán annyit szeretnék jelezni önöknek hogy a magyar elnökség célja hogy amikor május nineteen én ha az oiks tanács ülésén összeülnek a miniszterek akkor egy tanácsi állásfoglalást fogadjunk el a fiatalok részvételével kapcsolatban. nagyon röviden tisztelt hölgyeim és uraim a struktúrált párbeszédről is szeretnék önöknek jelezni hiszen itt is megfogalmazódott legfőbb prioritásként szempontként a fiatalok foglalkoztatásának a kérdése és ebben az időszakban amikor a trió elnöksége ezt a feladatot fölvállalta akkor a lentről fölfele éptkező folyamatok során amikor a fiatalok maguk mondják meg hogy a munkahelyi elhelyezkedéshez a munkahelyi lehetőségekhez milyen javaslataik vannak akkor ezeket az alulról érkező javaslatokat kell beépítenünk nekünk az európai politikákba, és ezért nagyon fontos, és tartom fontosnak a struktúrált párbeszédnek a kérdését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt ezzel kapcsolatban szeretném már önöket előre is meghívni, illetve jelezni önöknek, hogy az Európai Ifjúsági Konferenciát Budapest közelében, Gödöllön tartjuk március 2-a és 4-e között, és ott jelennek meg azok az ifjúságügyi főigazgatók, szakpolitikával foglalkozók, akik ezeket a javaslatokat átadják az Európai Unió tanácsának, és ezt követően szintén erről is egy tanácsi állásfoglalást akarunk elfogadni, amelynek az eredménye egyrészt politikai vonatkozású, másrészt pedig egy következő elnökségnek prioritásokat jelöl meg, így Lengyelország, Dánia és Ciprus vezette elnökségnek a prioritásaihoz járulhat hozzá. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, befejezésül, mert elnök asszony jelzi az időt, mindenképp ő, szeretném azokat a programokat, ismertetni majd később, vagy, vagy programokra fölhívni a figyelmet, amelyek nem csak Magyarországon lesznek az európai ifjúsági év során, hanem az Európai Unió különböző országaiban, akár itt Belgiumban, Brüsszelben, vagy az Európa-kínai ifjúsági évnek a, kap, a kapcsán. Mindenképp fontos elmondani, hogy ezek a programok, ezek azt a célt szolgálják, amit előbb fölvezettem. Azt a célt szolgálják, hogy a fiataloknak a foglalkoztatásban, a fiataloknak a közéletben, a demokratikus életben való elhelyezkedését segítsék, és ehhez a magyar elnökség mindenképp szeretne hozzájárulni, és segíteni is fogjuk ezt a munkát. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, miniszter úr! Sajnos elég kevés időnk van már. Ez annak köszönhető, hogy a kultuszminiszterrel folytatott eszmecsere elég hosszúra nyúlt. Nem kevesebb érdeklődéssel viszonyulunk az ön területéhez, csak egyszerűen kevesebb az időnk. Fiszer kollega és utána a Takula képviselő kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! És szeretném megköszönni a miniszter úrnak is azt, amit elmondott. Vasziliu Biztos szany életre hívott egy fiatalokkal foglalkozó csoportot, amely most ülésezik, miközben mi is itt ülünk. De én azt választottam, hogy inkább önt hallgatom meg, és nem ott a másik csoportban vagyok, ahol szintén a fiatalok ügyeivel foglalkoznak. A fiatalok ügye természetesen valamennyiünk számára nagyon fontos Spanyolországban nagy lelkesedés övezte például azt a futballmeccset, amikor előttük a győztes gólt Franciaországnak, és elsőben a fiatalok ültek a szurkolók között de ugyan ilyen fontos az, hogy megfelelő képzésben részesüljenek a fiatalok. Nagy figyelmet kell, hogy kapjon az, hogy a fiatalok alternatív lehetőségeket kapjanak a munka és a politikai aktivitás területén is. Mik az önök tervei az önkéntes tevékenység kapcsán 2011 első fél évében? Erről szólt ön és én csak ezzel kapcsolatban az Erasmus programot szeretném dicsérni, amely nagyon hasznos, és kérdezném, hogy mit terveznek az erasmus Erasmus-szal kapcsolatban. Köszönöm, Takula képviselő, kérem röviden. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt köszönöm a miniszter úrnak ezt a nagyon jó beszédet. A magyar elnökség nagyon jó hozzáállással kezeli a kérdéseket, és biztos vagyok benne, hogy sokat jó eredményeket fognak elérni, és sikeres lesz a magyar elnökség. És az önök önöket követő elnökségekre is ez nyilván igaz lesz majd. Egy dolgot szeretnék megkérdezni. Említette a szociális kohézió kérdését, és azt, hogy aggályok vannak, hogy nem elég nagy a foglalkoztatási aránya fiatalok körében, 20%-os Európában a fiatalok körében a munkanélküliségi ráta. Ez egy nagyon fontos kérdés egész Európában. A munkaerőpiaci helyzetet javítani kell és ezzel a kérdéssel nyilván foglalkozni kell a fiatalok kontextusában is, ahogyan ezt ön is megtette. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy munkaerő hiány is van Európában a munkaerőpiacon és sok országban a nyugdíjkorhatárt emelni kell, mindenféle bónuszokkal próbálják arra bátorítani az embereket, hogy dolgozzanak tovább, legalább 65 éves korukig, máskönben csak a bevándorlással lehet a nyugdíjakat fenntartatóvá tenni. Tehát nagyon fontos, hogy a fiatalok dolgozzanak, és tudjuk, hogy tehát egyrészt az időseket arra biztatják, hogy egyre tovább dolgozzanak, másrészt a fiatalok körében nagy a munkanélküliség, és ugyanakkor itt van a bevándorlás. Ezt az egészet jobban kellene talán koordinálni és minél több szereplőt be kell vonni. Hogyan tudnánk ezt az egész kérdéskört európai szinten kezelni legjobban? Jövünk az ifjúság. Nagyon fontos, hogy munkahelyeket találjunk a fiatalok számára. Bovis, Bovis kollega. Csak egy-két rövid kérdést. Szeretném megköszönni, hogy ilyen remek hozzáállással vázolta fel a magyar elnökség programját, és még kitekintést adtak a következő elnökségekre, említette, hogy a lengyel elnökség is folytatja majd az önök által elkezdett munkát. Itt van a Kína és az Európa közötti együttműködés. Ezzel kapcsolatban miket terveznek a fiatalok kontextusában. Másrészt az Erasmus programot említették. Itt sok ezer egyetemi hallgató Belarusban meg kell, hogy szakítsa a tanulmányát, és anyagi okok miatt nem tudják folytatni tanulmányaikat. Hogyan lehetne segíteni őket, hogy folytathassák a tanulmányaikat talán Belaruson kívül? Ott van egy rossz politikai rendszer, és ott nem tudnak tanulni, talán mi segíthetnénk nekik. Tökés úr, egy kérdést, ha lehet, mert már csak öt percünk van, és még válaszolnia is kell a miniszter úrnak. Igen, tényleg egy kérdésem van közismert eh, Magyarországnak, és ezzel együtt egész eh, Európának a demográfiai válsága. Eh, nem, gondolom nem tévedek, hogyha a megoldást az ifjúság szintjén eh, keressük. Tudom, eh, Soltész államtitkár úr, hogy a magyar kormány nagy, gond, nagy hangsúlyt fektet a családvédelemre, és ezekkel a demográfiai kérdésekkel szembenéz. Gondolom a magyar modell az európai modellnek is beillene, ezért erre nézve teszem fel a kérdésemet milyen szándékuk van az ifjúságpolitika szintjén demográfiai és családvédelmi tekintetben. Okay. Tisztelt elnök asszony, megpróbálom tartani az időt. A képviselő úrnak annyit szeretnék jelezni, hogy miután Vasszilió biztos asszony valóban az önkéntességről tart most egy megbeszélést, és ez abszolút fontos a jövőnk szempontjából, ezért is mondtuk azt, hogy az önkéntességről mindenképp egy vitát kezdeményezünk a májusi miniszterek, miniszterek tanácsán. Nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában. Azt jelzik vissza a kutatók, társadalomkutatók, ifjúságkutatók, hogyha a fiatalokat be tudjuk vonni az önkéntes munkába, ha őket szociális intézményekbe, fogyatékos embereket foglalkozt, vagy ápoló intézményekbe el tudjuk vinni, ott részt vesznek a gondozásban, ápolásban, akkor később az életükben egészen máshogy állnak hozzá. Sokkal elfogadóbbak lesznek. Sokkal szeretettel teljesebben állnak hozzá a rászorulókhoz, az elesettekhez. Én az önkéntesség évében ezt látom az egyik leghangsúlyosabb és legfajsúlyosabb dolognak, már csak azért is, mert Európában hatalmas nagy tömegek élnek, akik fogyatékossággal kénytelenek mindennapjaikat élni, és ezt csak a társadalmi szolidaritás erősítésével tudjuk a fiatalokba beleplántálni. Takula képviselő úrnak a szociális kohézió, illetve a fiatalok foglalkoztatása, és ezzel kapcsolatban mit tudunk tenni. Az a program, amit én felsoroltam, és amely szervesen beépül most már egy 6-7 éves program sorozatban remélhetőleg májusban egy olyan feladatsort tesz le az Európai Unió elé, és itt leginkább a bizottság elé, amelynek eredményeképpen rá tudunk világítani, hogy hol vannak a legfeszítőbb gondok a fiatalok életében, és ezen belül a fiataloknál a foglalkoztatásban önnek egyébként teljesen igaza van, hogy sajnos sokszor a munkanélküliség mellett megjelenik a munkaerő hiány is Európában. De ez a szakképzés kérdése, az oktatás kérdése, és minden olyan az ifjúságot érintő kérdés, amely azt gondolom nem csak ezt a bizottságot, hanem úgy általában sok-sok bizottságot foglalkoztat az Európai Unió parlamentjében, és ezt a feladatot közösen kell, hogy megoldjuk. Boris képviselő úrnak a következőt szeretném Európai Unió és a Kína köztársaság közötti év fontosságáról beszélni, vagy mondani. Önök előtt bizonyára ismert az a fantasztikus fejlődés, az a gazdasági kiugró siker, amit Kína az elmúlt években produkált. Mi nagyon fontosnak tartjuk, és egy tíz napja volt, két hete volt itt Brüsszelben ennek az évnek a megnyitója, és ott három fő szempontot emeltek ki a hozzászólók. Az egyik a kulturális együttműködés, ami segíthet egymás értékeit megismerni, elfogadtatni. A másik az oktatási együttműködés, és a harmadik pedig a gazdasági együttműködés. Én az első kettőt is nagyon fontosnak tartom. Mert a kultúra fog minket össze. De másik oldalról a gazdasági együttműködés az sokszor minket európaiakat is segíthet. A fiataloknak adott esetben a munkába állását segítheti, a munkaerő piacot erősítheti és enélkül fiatalságról, a fiatalság jövőjéről nagyon nehéz beszélni, hogy ne erősítenénk az ő lehetőségeiket a munkaerőpiacra való visszatéréshez. Belorusz fiatalokkal kapcsolatban pedig annyit tudok elmondani, hogy mindenképp a, a fiatalok mobilitása az egy nagyon nagy kérdés. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy az Európai Unió közvetlen határa mellett ilyen ö, helyzetbe kerülnek nem csak fiatalok egyébként, hanem a politikában másképp gondolkodók is. És mindenképp fontos az, hogy az egész Európai Unió közösen lépjen föl, de adott esetben az orosz vezetéssel is együtt közösen lépjen föl ennek az érdekében, és itt talán a fiatalok mobilitása az, és a mobilitási programok azok, amelyek segíthetnek, a tanulásukban gátolt belorusz fiataloknak a, az életében. Tőkés Püspök úrnak pedig nagyon nehéz röviden válaszolni a felvetett kérdésére, hiszen a ifjúságpolitika, a családpolitika, az sok tekintetben összefügg, és Európa jövőjét fogja meghatározni. Európa, ha erős akar maradni, márpedig mindannyiunknak ez az igénye, kulturális szinten is, gazdasági szinten is, szociális szinten is, akkor mindenképp az ifjúságra kell és a családpolitikára kell helyeznünk a hangsúlyt, és valóban az elmúlt fél évben Magyarországon ebbe az irányba próbáltuk a politikánkat vinni. Reméljük, hogy ennek lesz pozitív kihatása és nem mondom, hogy utat mutatunk, hiszen sokszor ezt a politikát mi másoktól tanuljuk, skandináv államoktól, Németországtól, Franciaországtól, de sok más nemzettől is. Köszönöm szépen a kérdést. Köszönöm szépen, miniszter úr. A soros elnökség elején mindig azt gondoljuk, hogy a következő hat hónapban borzasztóan sokat kell megvalósítani, de tudjuk, hogy igazából mindig csak kis lépéseket lehet tenni, azután majd a következő elnökségek, Lengyelország tovább viszik azt, ami már a belga elnökség alatt is elindult. Hogyha a mi támogatásunkra tehát igényt, mindig örömmel működünk önökkel együtt, és a programok, jól kialakított programok kapcsán reméljük, hogy önök majd el tudják magyarázni a pénzügyminisztereknek, hogy igenis a kultúrához, az ifjúságügyéhez, az oktatáshoz pénzre van szükség. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a kollégáknak is, akik kérdéseket feltették. Azt hiszem, hogy nagyon jó betekintést nyertünk a magyar elnökség terveibe, és remélem, hogy a médiatörvény nem fog mindenre árnyékot borítani, mindent beárnyékolni, hanem a szükséges módosításokat ebben a törvényben majd meg végig viszik, és ez a magyar elnökség egy európai elnökség lesz, és nem fog csalódást okozni. Még egyszer köszönöm, és engedjük Önt is, miniszter úr, köszönöm és tapsoljuk meg. Szeretném elmondani, hogy most már Iván tévájára nem tudunk sort keríteni, hanem majd délután 5 órakor Réding asszonyjal folytatott eszmecsere után veszük elő a képviselő témáját. Köszönöm a megértését. Lezárom az ülést, illetve felfüggesztem a délutánig.